Okay, good. Mindenkit szeretettel üdvözlök, kedves kollégák, hölgyeim és uraim. Nagyon sajnálom, hogy kevés kolléga van jelen, de hát már el kell kezdeni azért az ülést. Először is szeretnék bocsánatni, bocsánatot kérni Doris Pak nevében, mert nem tud elnökölni a ma déleleti élésen, de ma délután már itt lesz. Még egy fontos változás van a naprend tervezettel kapcsolatban, ugyanis a tanács soros elnöksége közül e, az egyik miniszter, Quinn úr nem tud e, jelen lenni e, magánokok miatt. A Ciaran Kennen a képzésért felelős államtitkár fog részt venni. Nos, ennyi változás után el tudjuk fogadni a napi rendet? Senki sem jelezte ellenvetését, tehát akkor van még más bejelentésem. a november 26-27-i ülések jegyzőkönyvének benne, jegyzőkönyve benne van az anyagokban, és hogyha ezzel kapcsolatban van valakinek ellenvítése, akkor jelezze, kérem, ha nem, akkor elfogadottnak nyilvánítjuk. Szól a tolmácsolást illetően korlátozott számban vannak a kabinok jelen, bolgár, cseh, ezt, észt, litvai, litván lett, maltai, szlován, szlovén és portugál nem lesz délután, és szlovák nem lesz délelőtt. Tehát az előzőek azok nincsenek. Nos, ennyit a tolmácsolásról, és akkor most kezdjük. Nem? Mégiscsak van még egy kérdés. Nézzük a napi rendet. Most jön a négyes napi rendi pont. Online szerencsejátékok a belső piacon. Iva Belet a jelentéstevő. Eszmecserét folytatunk ugyanis az online szerencsejáték nagymértékben növekedik, és a tagállamoknak kell szabályozni ezt a kérdést, ugyanakkor nem kielégítő a munka, amit elvégeztek. A bizottságnak a közleménye egy tevékenységi tervet jelentett meg az online szerencsejátékokról, és a tagállamok közötti együttműködést bátorítja. A mi szakbizottságunk két okból vesz ebben részt. Egyrészt a fiatalokkal kapcsolatos eh, kérdésekért megfelelünk. Ugyanis 75%-a a 17 alattiaknak Európában használja a szerencsejátékokat, és hozzá is szokik. Ezért a bizottság arra ösztönöz, hogy jobban ellenőrizik az életkort és a tartalmat. Ezen kívül felelősségteljesebb reklámokat is ösztönöz, és a szülőknek a, a szülők figyelmének a felhívását a szerencsejáték veszélyeire. A bizottság azt javasolja, hogy a bundázást jobban szabályozzák, hogy bejelentéseket tegyenek, és az érdekelt felek között jobb legyen az együttműködés. A Júria vezető bizottság, és belet a mi jelentéstevőnk, mert véleményt kell megfogalmazni. Most bemutatja, most eszmecserét folytatunk, márciusban mutatja be a jelentését, és áprilisban szavazunk. Ivo, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon szépen köszönöm ezt a kiváló bevezetést, ezért részletesebben foglalkozhatunk azonnal a kérdéssel. A, az IMCO, nem a Juri a bizottsága ennek, akik véleményt formálnak erről. Mint ahogy ön is mondta, elnök asszony, két aggájjal kell foglalkoznunk, egyrészt a sporttal kapcsolatban és a fiatalkoriaknak a védelmében. Én erre a két kérdésre fogok koncentrálni. Az online szerencsejátékoknak nagyon sok veszélye van, és sokkal nagyobb, mint a hagyományos szerencsejátékoknak, ugyanis sokkal alacsonyabb a küszöbe a fiataloknak a hozzáférésének, az interneten ugyanis könnyen hozzájuthatnak E, vagy egész egyszerűen az intelligens telefonjukon már játszhatnak szerencsejátékokat, tehát a fiatal korúaknak sokkal könnyebb hozzáférni. Épp ezért eszköz kell találni arra, hogy a kor és az azonosság ellenőrzését és korlátozását bevezessük. Már több tagállamban ez rendben van, például, hogy elektronikus badge-re van szükség, beengedést biztosító eszközre. Ezen kívül az oktatásnak is fontos szerepe van ebben, eh, és pedig a megelőzésben, ugyanis eh, a szerencsejátékokkal kapcsolatos tevékenységek megelőzése a legfontosabb feladat. A fiataloknak, eh, a kockázatoknak tudatában kell lenni, különösen a fekete piacon lévő veszélyekkel és nem csak a fiatalokról van szó, hanem mindenkiről, aki szerencsejátékokat folytat, ugyanis hozzászokhatnak e, és rabjaivá válhatnak a szerencsejátékoknak. Épp ezért meg kell akadályozni az emberek nagy összegeket e, ment, e, vesszenek ugyanis 2%-a az európai lakosoknak küzd a szerencsejátékhoz való hozzászokásokkal, és ez nyilvánvalóan a családokat, a barátokat és a kiskorúakat is érinti az európai küszöböket kell megállapítani, hogy mennyit tölthetnek fel egy kártyával a szerencsejátékokból egy bizonyos időn belül. Azen kívül a figyelemmel kell követni a napi veszteségeket és a napi plafonokat, tehát hogy korlátot állítsunk a maximális összegek elé. Tehát, hogyha mindezeket figyelembe vesszük, akkor tudunk csak sikeresen megbirkózni ezzel a kérdéssel, és közös megközelítésre van szükség támogatjuk a bizottságnak, az iparnak és a fogyasztói szervezeteknek eh, karöltve eh, kidolgozott technikai eh, normáit azért, hogy megküzdjünk ezzel a betegséggel. De, mint mondtam, legfontosabb kérdés a fiataloknak a megvédése, és másoké is a szenvedélybetegségekkel kapcsolatban. A másik kérdés a sport kérdése, ugyanis a sportversenyek az online szerencsejátékok fogadásoknak a fő céljai. Nagyon sok honlap van, amelyekkel, e, amelyek ezekkel foglalkoznak és a pénznek, amelyet a sportfogadásra költenek, abból nagyon kevés kerül a sportszervezetekhez. Épp ezért azt javasoljuk, hogy a tagállamok bizonyos százalékát alapítsák meg a profitnak, amelynek vissza kell térnie, a, kerülnie a sportokhoz, különösen a tömegsporthoz. Tehát igazságosan el kell osztani ennek a nyereségét. Épp ezért szeretnénk a tulajdonjogokat is megnevezni a sportok területén és a sportszervezők területén. A fogadásoknak is negatív hatásai lehetnek, ugyanis a bundázás, amely a fogadással kapcsolatos, a legnagyobb fenyegetés, ahol Michel, ahogy Michel Platini is mondta, és épp ezért nyilvánvalóan szeretnénk lépéseket tenni, hogy a bűnöldöző szervek, a rendőrség és az igazságszolgáltató hatóságok, a nemzeti szabályozó hatóságok együttműködjenek azért, hogy a bűnözők határokon átnyúló tevékenységükkel ne tegyék tönkre a sport eseményeket hiszen ők csalással szeretnének a sportban nyereségeket elérni. Épp ezért egy Európára kiterjedő rendszerre van szükség, hogy a tagállamok együttműködjenek a Európával, a Eurojust-tal és az Interpol-lal, hogy megelőzzék ezt a csalásokat, a fogadási csalásokat bűncselekményé kell nyilvánítani egész Európában. Ez az egyetlen módja annak, hogy sikeresen megküzdjünk ezzel a nagy veszéllyel. Említettem azt is, hogy a szervezet bűnös, bűnözéssel foglalkozó bizottságban nagyon fontos kérdés ez. Itt én magam is alelnök vagyok, épp ezért említem ezt elnök asszony, végül szeretnék utálni, utalni a bizottság, eh, az Európai Bizottság eh, javaslatára, hogy felállítsunk egy eh, cselekvési tervet, megnyissuk a piacot, és a kereskedelmi vállalatok, vállalkozások is esélyeket kapjanak az állami vállalkozások mellett. E, a piac megnyitása elkerülhetetlen, de csak akkor tegyük meg ezt a lépést, hogyha megvan a megfelelő keret ennek a veszélynek a kezelésére, tehát a szerencsejátékhoz való hozzászokás és a pénzmosás veszélye a legutóbbi állásfoglalat, állásfoglalás, amelyet az Európai Parlament elfogadott, a Kreutzmann jelentés, egy irányelvet kér, tehát egy jogi kezdeményezést arra, hogy a minimális normákat megállapítsa minden szabályozott online szerencsejátékkal kapcsolatban az európai piacon. És ehhez a javaslathoz kell ragaszkodnunk, hiszen ezt nagy többséggel elfogadtuk. Ez a fő témája a szakbizottságunk keretében ennek a kérdésnek, és bármilyen javaslatot szívesen fogadunk. Köszönöm. Thank you very much, Ivo. Now, uh, Köszönöm szépen. Még két kolléga kért szót. Tessék, megadom a szót az első felszólalónak. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök asszony, és köszönettel tartozom Ivónak is. Egy nagyon egyértelmű, világos prezentációt tartott. Természetesen az online szerencsejáték, az internetes szerencsejáték egy egyedülálló szolgáltatás az Európai Unión belül és nagyon fontos, hogy ezt ellenőrzés alatt tartsuk. Nagyon fontos, hogy kezdeményező lépést tegyünk a jelentés kapcsán. Én magam is készítettem jelentést egy ezzel összefüggésben álló témáról. Azt hiszem, hogy nagyon sok jó gondolatot tartalmaz ez a jelentés, de ebben a jelenlegi szakaszban úgy gondolom, hogy a parlamentnek saját jelentést kell készítenie. Jó pár olyan terület van, amelyet amelyen javítani kell azt, amit a bizottság elvégzett. Azt hiszem, hogy a lényegre kell összpontosítanunk. Meg kell néznünk a környezeti, illetve a környezetvédelmi ö, tényezőket, és a nyilvántartás kérdését is fontolóra kell vennünk. Nagyon sok országban ez még nincs benne a gyakorlatban. Fontos lenne ez, hiszen így tudhatnánk, hogy ki fér hozzá ezekhez a szolgáltatásokhoz. Illetve arról is képet kapnánk, hogy hányan használják ezeket a szolgáltatásokat. főleg a sportról van szó. Nagyon sok jelentős cég érintett ebben az ügyben, és gyakran különböző országokban, különböző nevek alatt regisztrálják magukat. Hogyha a saját országomból szeretnék példát hozni, Próbáltunk részletes nyilvántartást létrehozni az érintettekről, Hanu Takula, vagy H. Takula, vagy pedig egyszerűen Takula néven én magam is regisztrálhatok. Ez azt jelenti, hogy elég nehéz pontosan tudni, hogy ki is használja ezeket a szolgáltatásokat, vagy ki az, aki érintett. Tehát nagyon alaposan végig kell gondolnunk, hogy a, a nyilvántartási rendszert hogyan állítjuk fel, mindenképpen hatékonynak kellene lennie. Tehát, hogyha ezt sikerül helyesen megoldani, akkor az biztos, hogy az ezzel kapcsolatos bűncselekmények számát, illetve a pénzmosásokat, pénzmosási eseteket is csökkenteni tudnánk. Szerintem Ivó nagyon jó kezdőlöketet adott ennek az ügynek, és remélem, hogy ugyanebben a szellemiségben folytatni fogja munkát. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök asszony, és Péter Borisnak adja meg a szót. Köszönöm szépen ezt a prezentációt. Én vagyok a jogi bizottság részéről a jelentéstevő, és azt kell mondanom, hogy az internetes szerencsejáték ágazata, amely szerintünk, az, amely szerintünk nagyon nagy mértékben fejlődik évente mintegy 40%-os növekedésnek vagyunk tanúi. A bizottság adatai alapján azt látjuk, hogy évente mintegy 7 millióan használják az internetes szerencsejátékot, és körülbelül 14 milliárd euróra rúg ez a piac, tehát jelentős összegekről van szó, és egy nagyon érzékeny ágazatról is. fiatalok használják ezt a szolgáltatást, és az is elképzelhető, hogy függővé válnak. Ez pedig azt jelenti, hogy nagyon egyértelmű és jó jogszabályokra van szükség. Bárnyi biztos úrtól tudjuk, hogy az ilyen internetes oldalak mintegy 18%-a nincs regisztrálva az Európai Unióban. Ez pedig azt jelenti, hogy nem lehet ellenőrizni ezeket a, az oldalakat. Az Európai Uniós állampolgároknak nyújtanak szolgáltatásokat, anélkül, hogy ezt az EU kontrollálni tudná. Egyetemű szabályokra van szükség, azonban jelenleg nincsen Európai Uniós szintű szabályozás csak az egyes országoknak vannak szabályozásai. Németországban például be van tiltva az ilyen jellegű szolgáltatás. Aztán vannak olyan országok, ahol monopóliumok léteznek, illetve vannak olyan országok is, ahol legálisak az ilyen szerencsejáték oldalak, szabályozottak, és külön engedélyekkel rendelkeznek, külön adó és ellenőrzési rendszer alá tartoznak. Szerintem ez egy kiváló rendszer, hiszen egyrészt meg lehet nézni azt, hogy ki kap ilyen engedélyt, ilyen szerencsejáték oldal működtetési engedélyt, illetve azt is meg lehet nézni, hogy ki használja ezeket az oldalakat, teljes körű az információ erre vonatkozó, erre vonatkozóan, és meg lehet vizsgálni, hogy milyen függőségi kockázatokkal kell számolni, illetve azt is ellenőrizni lehet, hogy a felhasználók elég idősek-e, hát nagykorúak-e. Hogyha pedig nem legális az egyik országban a szerencsejáték, akkor az emberek olyan oldalakat használnak, amelyek legálisak más országokban. Fontos tehát itt, hogy az Európai Unió tagországai információt osszanak meg egymással megfelelő védelemre van szükség, megfelelő jogszabályokra, Európai Uniós koordinációra, és ezért az Európai Bizottságtól is információt várunk. Vannak, amikor olyan országokról van szó, amelyek kontrollálják és ellenőrzik, szabályozzák ezt az ágazatot, akkor fontos, hogy velük együtt dolgozzunk, a kiskorúakat meg kell védenünk, egy preventív rendszert kell létrehoznunk, és a függőség hatásairól tájékoztatást kell nyújtani az embereknek. Sajnos ehhez nagyon nagy munkára van szükség az Európai Bizottság részéről, de szerintem ez egy olyan ágazat, amely annyira dinamikusan növekszik, hogy valóban nagy hangsúlyt kellene fektetnünk erre a kérdésre a szakbizottság részéről. Ivo még egy érdekes javaslattal rukkolt elő, ugye szólt a lengyel a lengyel helyzetről nagyon sok helyi eszközt, helyi facilitást használnak a fiatalok, amelyek nem eh, tartoznak adózás alá, Tehát vannak bizonyos országokban elég jól működő rendszerek, és ezeket átvehetnék más országok is. Aztán még beszélni kell azokról a problémákról, amelyeket a szerencsejátékok, a problémák, a szerencsejátékok a sporton belül okoznak. Vannak olyan problémák, olyan helyzetek, ahol a meccsek eredményét előre eldöntik, és ezt is kezelni kell. Lehet, hogy ugyanolyan büntető szankciókat kellene bevezetni a sportolók, az edzők tekintetében, akik majdnem, hogy mafiaszerű tevékenységet végeznek, és akik a sporteredményeket megbeszélik nagyon sokat lehet fogadni mindenféle szerencsejátékokon keresztül, és e, ezen emberek milliókat keresnek, illetve milliókat adnak ki. És Persze az ezzel kapcsolatos rendőrségű együttműködés jól működik, az Európolnak és az Interpolnak is vannak ezzel kapcsolatos részle, részlegei, és ők tudnak blokkolni olyan meccseket, amelyek amelyekkel kapcsolatban látszik, hogy több százezren ugyanaz, ugyanarra az eredményre fogadtak. Mert akkor lehet, hogy tényleg megvan a kockázata annak, hogy, hogy bunda helyzete áll fönn. Tehát lehetőség van arra, hogy ezeket a fogadásokat még a meccs előtt is blokkolják. Ezeket a rendszereket kell megerősíteni, és biztosítani. Rengeteg pénz forog kockán ezeknek a játékoknak a során, és tulajdonképpen a sportnak az alapvető szellemét teszik tönkre ezekkel a tevékenységekkel. Vissza kell térnünk a fair play szelleméhez, és nagyon határozottan fel kell lépnünk az online fogadás területén. Az online fogadásnál ö, például ö, lehetne ö, be lehetne foglalni a fiatal ö, ifjúsági ligák játékait is. Ö, hogyha nem végzünk megfelelő munkát, és nem koordináljuk megfelelőképpen az online rendszereket a fiatalok, kiskorúak védelmében, akkor igen, kellemetlen helyzet fog alakul, kialakulni, hiszen akkor a fogad, sportfogadást a maffia fogja uralni. Nagyon sok mindent tehetünk ennek érdekében hogy ez ne történjen meg az online szerencsejátékok terén. Ellenőriznünk kell az online játékokat, védenünk kell a fiatalokat. Nem szabad megengednünk, hogy a sport, mint olyan, eh, negatív következményeket produkáljon tehát nagyon erős jelzést kell az Európai Bizottságnak küldenie erről. Köszönöm szépen, Színálova asszonyé a szó. Köszönöm szépen. Látom, hogy nincs cseh vagy szlovák tolmácsolás, úgyhogy angolul fogok beszélni. Én is szeretnék néhány szót szólni a szocialisták nevében ehhez a témához. Már sok mindent elmondtak előttem, Belet úrnak köszönöm szépen a nagyon sok jó gondolatot, javaslatot. Úgy gondolom, hogy nem lesznek nézeteltérések ezzel a témával kapcsolatban. A bizottság nyilatkozata azzal kezdődik, hogy aláhúzza, hogy mennyire gyors tempóban növekszik ez a terület, 2011 és 15 között 40%-kal fog növekedni a részvétel a, a közlemény szellemében, értelmében, tehát több mint 6 millió európai vesz részt az online szerencsejátékban. Természetesen vannak olyan problémák ezzel kapcsolatban, amelyeket a tagállamok nem tudnak maguk megoldani, hanem csak összefogással lehet ezeket kezelni. Például az illegális szerencsejáték, aztán a fiatalok részvétele mindenben, és a pénzmosás kérdése is ilyen. Ezért úgy gondolom támogatnunk kell azt a javaslatot, hogy európai szinten legyen egy bizonyos fokú együttműködés. Ez nem csak jó ötlet, hanem valóban szükséges is az öt prioritási terület közül, amelyet a bizottság megjelölt, az online szerencsejátékok jelenségével kapcsolatban elmondanám, hangsúlyoznunk kellene, hogy mi milyen témákban dolgozzunk. Először is a fogyasztók, különösen a fiatalok és a gyermekek védelme fontos itt, Különösen arra nézve, hogy a gyermekek és az európai fiatalok, a 17 éven alatti fiatalok 75%-a használja az internetet, és különösen ezért fontos, hogy megvédjük őket a káros hatásoktól. Kosta kolléga már nagyon sokat dolgozott a digitális világ ezen részéről szóló jelentésekkel, úgyhogy biztos, hogy neki is lesznek majd jó javaslatai a bizottsággal egyet értek abban is, hogy a felelős reklámozás biztosítása mennyire fontos. Itt a korhatárok korlátozása segíthet abban, hogy a gyerekeket védjük. Nem minden európai tagállamban van megfelelő korlátozás, és ezen változtatnunk kell. Második kérdés a sport integritásának megőrzése és a bundák elkerülése. Volt egy nagyon fontos nyilvános meghallgatás, amely a pénzügyi fair play-ről szól, decemberben tartottuk, és a szakértők azon is javasoltak néhány lépést az illegális szerencsejátékok és a bundák ellen. Én úgy gondolom, hogy a kisebb sportokkal kapcsolatos fogadás csak a meccsek részének megtippelése, valamint a fiatalok korosztályainak meccsével, meccsével kapcsolatos fogadás tényleg jó, jó ötlet lenne. Nagyon fontos, hogy a sportfegyelmet megtartsuk, és elkerüljük a meccsek eredményeinek előzetes megbeszélését. A kollégáim is tulajdonképpen már elmondták mindezt, nem nagyon mondtam újat, de ez minden azt bizonyítja, hogy ugyanabban a csónakban nevezünk, minden esetre már várom az együttműködést, köszönöm, hogy szólhattam. Now I would like uh, to take... Köszönöm szépen, Szenelóban. Most szeretnék két kérdést én magam is feltenni. Lehet, hogy az én hibám, hogy én nem értem igazából a regisztráció kérdését. Tehát itt regisztráltak oldalakat, illetve regisztráltak embereket, erről volt szó. Szeretném Ivót megkérdezni, hogy a te véleményed erről mi? Szeretnéd, hogyha mindenki regisztrálna, aki bejelentkezik az oldalra, vagy inkább az oldalak regisztrálására kellene koncentrálni. Ezt a kérdést szeretném tisztázni a regisztrációval kapcsolatban, és a bizottságnak is szeretnék feltenni egy hasonló kérdést, az ő véleményüket is szeretném hallani a regisztrációról. Most meghallgattuk néhány kollégánkat, mindenki azt mondta, hogy a bizottság rendkívül fontos szerepet játszik itt. A bizottságnak van itt nagyon fontos feladata. Nem sokára megadom önöknek a szót, és meg szeretném kérdezni, hogy a bizottság ennek az igénynek hogy tud megfelelni. Először Ivónak adom meg a szót, aztán pedig a bizottságnak. Thanks very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. a legfontosabb kérdéssel foglalkozott, ugyanakkor ez a legnehezebb kérdés is. Több kolléga is utált arra, különösen Hanőz, aki most nincs itt, és egy másik kolléga is, tehát utaltak arra, hogy nagyon sok magánvállalkozás kínál szerencsejáték szolgáltatást, és 80 uk nem az Európai Unióban van bejegyezve. Ez a legfontosabb kérdés épp ezért, de ugyanez kérdés kérdés, mert ez az internetnek az ellenőrzését jelenteni, és ezért nehéz Európá, egész Európában támogatást találni. Épp ezért válasszuk azt a megoldást, hogy regisztráltatni kell, és engedélyeztetni. É, tehát mindazok, akik szeretnének szolgáltatást nyújtani a szerencsejáték területén, mindegy, hogy Kínából, Belgiumból, bárhonnan származik, akkor be kell jegyeztetni magát, engedélyt kell kapni, amit a nem nemzeti szabályozóhatóság nyújt ki, és kötelezni kell az összes szabályozó szervezet között az együttműködést a nemzeti szabályozó testületek között, hiszen a határokon átnyúló ilyenfajta tevékenységnél ez a legfontosabb. De most a regisztrációra kell koncentrálni, és az engedélyeztetésre tehát hogy a szolgáltatóknak mindezeket meg kell szerezni. Még szeretnék néhány megjegyezt tenni a többi javaslattal kapcsolatban, különösen a végrehajtási intézkedéseket életen. A bizottság nagyon sok intézkedést javasolt a közleményében, például, hogy a kifizetéseket megakadályozzák, tehát hogyha valahol bűncselekményről gyanúsítanak, akkor a fizetést kell megakadályozni, különösen a nem regisztrált oldalak esetében. Tehát az ilyen technológiai megoldások léteznek, csak alkalmazni kell őket, és épp ezért az egész unióra ki kellene ezt terjeszteni, épp ezért lenne szükség egy irányelve. A bizottság ajánlást javasol, de szerintem ennél tovább kell lépni. A sportfogadási családokat illetően hallottuk, hogy egységes, Boris úr mondta azt, hogy egységes szankciókat kell alkalmazni a fogadási csalásokat illetően, hiszen annyi megoldás van ennek a problémának a kezelésére, ahány tagállam van. Épp ezért nagyon fontos lenne, hogy egységes bűncselekményé nyilvánítsák mindenütt. Ezek voltak talán a legfontosabb kérdések, de ön utalt a lengyel modellre is, és pedig, hogy a szerencsejáték nyereségek azok a tömegsporthoz kerülnek vissza. Én is említettem ezt a bevezetőmben, de ezt a lengyel modellt az egész, egész Európára ki lehetne terjeszteni. És, és Skrilda Skellanova asszony, hogyha jól ejtettem a a, nyelvi, a, a nevét, valóban irányelvbe kellene belefogadni a reklám kérdését is, különösen amely a fiatalokat célozza meg, a bizottságot kellene erről megkérdezni. Köszönöm. Most akkor a bizottságot kérem föl, illetve kérdezem meg, hogy akarnak-e megjegyzést tenni. Köszönöm szépen, elnök asszony, mindenkit szeretettel üdvözlök. A két kérdést illetően azt hiszem, hogy mind a két kettőt meg kell vizsgálni, tehát az internetes oldalaknak a regisztrációra és a szerencsejátékot folytatók kérdését is meg kell vizsgálni. Az EU internetes oldalakat az EU tagállamnak kell engedélyezni, amely ezt kínálja. Tehát nem lenne szabad az EU-ban szerencsejátékot hirdetni, hogyha a szerencsejáték hatóság nem adott erre engedélyt. Na most, hogyha egy ilyen szolgáltatást akarunk nyújtani, akkor nyilvánvalóan a játékosok regisztrációja a legfontosabb, hiszen itt tudjuk a fogyasztókat leginkább megvédeni. Ugyanakkor a kínálatnak nem szabad bűncselekményhez vezetnie, és pénzmosáshoz sem. Azt is kér kérdezte tőlünk, hogy, nem, hogy látjuk-e, hogy milyen fontos szerepünk van ebben a kérdéssel. 2010 óta Barnier úr ugyanis ekkor beszélt először a parlamentben a szerencsejátékokról. Mi azóta fontos szerepet játszunk, EU szinten a szakpolitikai vezetést magunkra vállaltunk, vállaltuk, és tavaly októberben megtettük az első fontos lépést a szerencsejátékokkal kapcsolatos EU szakpolitikákat illetően. Nyilvánvalóan ez csak az első lépés, és meg kell még várnunk, hogy mennyire sikeres ez az első lépés. A szak a szakbizottság tagjai azt mondták, hogy csak ajánlást javasolunk, és ez puha törvény, lágy törvény, tehát ez nem egy szigorú törvény a szerencsejáték probléma megoldására. Mi figyelembe vettük a véleményeket, és a zöld könyvben a parlamentnek eh, jelentettünk 2010-ről, és szerintem a, eh, ebben azt jeleztük, hogy eh, az első lépés után, amikor látjuk, hogy milyen eredménye van, és lesz egy átfogó szerencsejáték szolgáltatásra lehetőség az EU-ban, és hogyha ez nem elegendő, akkor további lépéseket kell tenni, de szerintünk ez, ez egy jó kezdő lépés meghallgattam a bizottság tagjának a véleményét, és úgy látom, hogy együtt az első lépéssel kapcsolatban szerencsésen tudunk együttműködni, és két-három éven belül láthatjuk, hogy szükség van-e további lépésekre. Köszönöm. Köszönöm. Ivo, még egyszer szeretne hozzászólni? Igen, igen, azt hiszem, hogy az, amit mondott a bizottság, elismeri, hogy ez e, e, az első lépés volt, tehát nem a végső lépés, és akkor a következő években ezek a további lépések, amelyek talán szükségesé válnak, lehetőségként a bizottság elképzelésében is szerepelnek. Ön azt mondta, hogy puha megközelítést alkalmaztak, de hát ebben azért nagyon konkrét elemek is vannak, tehát ezért ez nem annyira puha. Tehát ne zárjuk ki, hogy egy erősebb jogi kezdeményezésre is lehet szükség. És a parlament is csatlakozik ehhez a megközelítéshez. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ivo. Márciusban kerül sor a tervezet bemutatására, és áprilisban fogunk majd szavazni. Most pedig nézzük az ötös napi rendi pontot. A szerzői és szomszédos jogok közös kezelése és a zenei művek felhasználásához kapcsolódó jogok több területre érvényes engedélyezése internetes felhasználásra a belső piacon. Mi vagyunk az illetékes bizottság, én vagyok a jelentéstevő a saját bizottság részéről, a saját bizottságunk részéről, ezért szeretném elmondani, hogy mi is a háttere ennek az egész témának, és aztán beszámolok a bizottsági javaslatról. A közös jogkezelő összefogja a jogokat, tehát a jogok kezelését közösen végzi. Ez egy, egy kiszervezés tulajdonképpen, ahol a szerzők a jogok kezelését egy külön testületre bízzák. Ezek a jogkezelő szervek rendkívül fontosak az, a zenei ágazatban. Már régóta léteznek ezek, mint egy száz éve nagyon sok tagállamban, de egyre nagyobb a kereslet a zenei, illetve kreatív tartalmak internetes hozzáféréséhez, és ez oda vezetett, hogy nagyon sok szabályozás született a nemzeti határokon belül. A jogok kollektív kezelése tehát egy nagyon bonyolult terület, és az internetes felhasználást is érinti, illetve a szerzők jogaival kapcsolatos, de ugyanígy a különböző kiadók, műsorszórók és szereplők jogairól is szó van Különböző érintett felekkel kell tehát számolni. Van már a szerzőjogok területén Európai Uniós jogszabály, illetve a szomszédos jogok kapcsán is van. Azonban szükség van egy átfogó Európai Uniós jogi keretre, amely túlhalad a jelenlegi nemzeti szabályokon. Például a több területre vonatkozó engedélyezés a zenei művek internetes felhasználása terén. Ahogyan önök is tudják, nagyon sok eszmecsere folyik erről a témáról az Európai Unió különböző tagállamaiban, arra vonatkozóan, hogy a közös szerzői, közös jogkezelőket hogyan lehet irányítani. Különösen a fogyasztók viselkedése kapcsán merülnek föl kérdések, vannak nagyon rossz példák, például az egyik Spanyolországban az egyik ilyen jogkezelő belekerült a korrupcióba, illetve a csalásba, egyértelmű volt tehát, hogy ezt a helyzetet nem lehet így fenntartani, és meg kell változtatni a magatartásukat, az imázsukat, illetve a viselkedésüket. A, szerzői, a jogkezelők, jogkezelő szervek nem mind ennyire rosszak, nem mind, nem mind tartozik ilyen rossz irányítás alá, de az biztos, hogy nagyon sok port kavarnak a különböző társadalmakban. Ez az egyik oka annak, hogy a bizottság egy javaslatot nyújtott be, szembenézett ezekkel a problémákkal, és ahogy már elmondtam, első ízben alakít ki egy Európai Uniós keretet ebből a célból. A tervezett irányelv két fő célt szolgál, az egyik a jobb irányítás, a jobb kezelés, tehát az átláthatóság, a demokratikus magatartás, a szerzői jogkezelők részéről, ezek a fontos mhm. célok, valamint az időben és megfelelő mértékben történő fizetés a szerzők részére. Tehát a jó irányítás, a jó kezelés az egyik rész, az irány ebben az első rész, az első célkitűzés, a második pedig az internetes engedélyezés a digitális piacon, illetve ennek az irányítása. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy a digitális európai piacon hogyan lehet a, engedélyezni ezeket a zenei műveket, ezekhez való hozzáférést, hiszen jelenleg nem megengedhető az, hogy a, az országhatárok határozzák meg a szabályrendszert, hiszen az internet egy globális eszköz. A, a, az irányelv által meghatározott két célkitűzés olyan, amelyel egyetértek. Különböző érintett felekkel, szerzőkkel, jogkezelőkkel fölvettük a kapcsolatot, és mindenki osztja ezt a két célt, tehát a nagyobb átláthatóságot, a demokratikus elszámoltathatóságot, illetve az, az internetes zenei művek engedélyezésének a segítése. Ezeket a célokat tehát osztják, azonban van egy-két kényes kérdés, és a módosítókra szeretnék most összpontosítani. Hogyha nagyobb átláthatóságot, nagyobb beszámoltathatóságot és jobb demokratikus viselkedést szeretnénk látni, akkor adatbázisokra van szükség, digitális adatbázisokra, tudnunk kell, hogy mi történik. És akkor fölmerül a kérdés, vannak hatékony jogkezelők, vannak olyan tagállamok, amelyek nagyon sokat költöttek erre a digitális eszközre. Ez létfontosságú, de látjuk, hogy igazából ez függ a költségvetéstől, illetve a különböző facilitásoktól, mi szerint a jogkezelők képesek-e, vagy képesek voltak-e, és képesek lesznek-e a jövőben arra, hogy beruházzanak ebbe az eszközbe. Természetesen ehhez kapcsolódik egy következő kérdés, mi a kapcsolat a hatékony jogkezelők, illetve a kevésbé hatékony jogkezelők között. Esetleg a nagyok hatékonyak, a kisebbek kevésbé hatékonyak, vagy a nagyok esetleg Európai Uniós szinten ruháznak be, a kisebbek pedig Kelet-Európában és problémákkal kell szembenézniük. A kérdés tehát, hogy ezek hogyan működnek együtt, és ezzel el is jutottam a következő fontos kérdéshez. A nagy, hatékony jogkezelők, illetve a bizottság azt állítják, hogy a kulturális sokszínűség, illetve különbözőség növekedni fog ezzel a szabályozással, a hozzáférés révén. A nagy kérdés az, hogy ez valóban így van-e. Vannak olyan ö, jogkezelő cégek, illetve képviselőik, akik úgy gondolják, hogy esetleg nem ez lesz a helyzet, inkább a nagyobb repertoárok és nem a, a marginális repertoárok kialakításának kérdéséről van szó. Hogyha esetleg a kulturális sokszínűség veszélybe kerül, és a kisebb repertoárok miatt történik ez meg, akkor fölmerül a kérdés, hogy mi, mi lehet a megoldás. A harmadik nagy kérdés az igazságos versenyhelyzet, és erre fogok összpontosítani. A bizottság elképzelése az, hogy jó versenyhelyzet alakuljon ki a jogkezelő cégek között. Három platformon. Tehát nem az állami monopóliumokról van szó, hanem új testületekről, amelyek már léteznek, és ők elvégezhetik az internetes engedélyezést, különösen, hogyha az adatbázis alapú megközelítést alkalmazzuk. Azonban fölmerül a kérdés, hogyha a jogkezelők számára egyértelmű szabályrendszert hozunk létre, és ezt támogatom, és, vagy ped, és egy, egy alacsonyabb szintű szabályozás, amely három platformot hoz létre, igazságos akkor a verseny, vagy pedig éveken belül egy nem igazságos eredményt fogunk látni, lesznek nagyon szabályozott jogkezelők és kevésbé szabályozott szervezetek. Tehát nem ellenzem, nem ellenzem a versenyt, de szerintem rendkívül fontos, hogy igazságos legyen a versenyhelyzet, és ugyanazok a szabályok legyenek érvényesek minden szereplőre, egyenlő játékteret biztosítsunk mindenki számára. Erről kell meggyőződnünk, ezt kell biztosítanunk, és erre fogok én is összpontosítani. A bizottság javaslata részletes, nagyon jó munka, és természetesen azt a lehetőséget is biztosítani kívánják, hogyha egy szerző nem talál megfelelő jogkezelő céget, akkor ő maga kiállhat saját jogaiért, vagy pedig egy közös testülethez fordulhat. Tehát ez a szerzők számára egyéni választási lehetőséget biztosít, ezt pedig támogatom. Ahogyan önök is látják, nagyon jó gondolatok vannak, nagyon jó, ebben az anyagban nagyon jó munkáról van szó, azonban három fontos kérdés marad, mi a helyzet a lehetőséggel, a felszereltséggel, illetve a kulturális sokszínűség a második kérdés, a harmadik pedig a verseny jogszabályok és a jó szabályozása a jogkezelő cégeknek, valamint a versenyszabályok. Tehát ezek a kardinális kérdések, és most pedig nézzük a felszólalók listáját. Petra Kamaivet az első. Ja, vielen Dank, Frau Voss. Köszönöm szépen, Helga. Amit elmondtál, annak nagy részét támogatni tudom azt hiszem, itt a szakbizottságban nagyon jó közös vonalat fogunk tudni találni. Szeretném aláhúzni, hogy a bizottság alapvető megközelítése, tehát az, hogy mindenki számára egyenlő esélyeket biztosítson az Európai Unión belül, természetesen ezt meg kell tenni, ezt, ez jó megközelítés. A, nagyon sok jogkezelő szervezetnél egyszer, egyelőre nem létezik átláthatóság, és a velük együttműködő művészek nem tudják mindig átlátni a különböző módszereit. Itt kell egy olyan közös mezőnyt, egy olyan közös játékteret kialakítani, amely egyenlőségeket biztosít mindenkinek. Ez tehát egy jó megközelítés. A javaslat sok pontját támogatni fogjuk, tudni, hiszen ezek ért, értelmesek és jók, de azért van bizonyos kiegyensúlyozatlanság is, hiszen egyrésztről nagyon részletesen szeretné szabályozni azt, hogy például a, a közgyűlésnek hogyan kell lefolyni, hogy milyen jogai legyenek a tagoknak. Ezek persze nagyon jók, meg lehet ugyanakkor kérdőjelezni, hogy valóban szükséges ennyire részletesen meghatározni ezeket a kérdéseket. Másfelől viszont vannak olyan központi kérdések, amelyeket kevesebb ö, ö, lelkesedéssel kezelnek, például, hogy milyen kivételek lehetnek, hogy legyenek, e tagdíjak, és egy sor más olyan kérdés, kérdés, amely, amelyet nagyon kis, kevés részletességgel próbálnak szabályozni, míg a közgyűlés mondjuk teljesen le, le lenne szabályozva az ő véleményük szerint. Tehát azt sem egészen világos, hogy a különböző tagállamokban működő jogkezelők egyenlő szinten lesznek-e, hogy tagok által irányítottak lesznek -e ezek, vagy nem, és ugye akkor még az a kérdés, hogy azok a licenc ügynökségek, amelyek Európában ugyanúgy kiépültek már, és nagyon fontos szerepeket játszanak az Európai Unióban, viszont nincsenek kapcsolatban ezekkel a jogkezelő szervezetekkel, hogy akkor az ő szerepük mi legyen? Ugyanolyan szerepet kapjanak, mint a jogkezelői szervezetek? legyen valódi ö, egyenlősség a kétfajta, ö, kétfajta szervezet között? Mert ugye az nem megy, hogyha szabályozzuk a jogkezelő szervezeteket, egy egyik oldalról, másik oldalról viszont a licenc ügynökségek ket szabályozatlanul hagyjuk, akkor megint csak nem lesz egyenlőség, akkor megint csak nem lesz versenyegyenlőség. Aztán a különböző, ez, ez, ez azt is érinti, hogy melyik zenei irányzat, melyik fajta szervezetbe szokott tömörülni, úgyhogy ezt is pontosan meg kell tekinteni annak érdekében, hogy az egyenlőség kialakuljon. Tehát a licensz ügynökségekkel kapcsolatosan fel kell tenni a bizottságnak a kérdést, szeretnék-e ezeket is a jogkezelő szervezetekhez hasonlóan szabályozni. Egy további kérdés, amely az irány elvre vonatkozik, ez a több területre vonatkozó engedélyezés kérdése. Itt azt a kérdést tenném fel, hogy amikor határokon átnyúló engedélyezés van, akkor minden, mindenkinek előbb vagy utóbb alá kell vetnie magát a nagy jogkezelői szervezeteknek, hiszen pontosan pontosan a legnagyobb társaságokkal az a probléma a világszinten több országban működő társaságokkal az a probléma, hogy ezek nagyon önkényesen kezelik a zenéjüket, és ugyanakkor a működésük eléggé átláthatatlan. Például nem gondolnak arra, hogy milyen módszerrel lehet elérni az engedélyezéseket. Lehetséges, hogy egy egyablakos ügyintézés megteremtése lenne jó. Jó lenne, hogyha e, kialakulna egy jó kapcsolat, de kérdés az, hogy milyen rendszeren keresztül lehet ezt megteremteni. Ugyanis az a legnagyobb probléma, hogy a határokon átnyúló ö, jogkezelői engedélyezés elérése egyelőre nagyon-nagyon bonyolult, pedig az lenne a fontos, hogyha a zenék határokon átnyúló hozzá, zenékhez való határokon átnyúló hozzáférés megvalósulna Európában minden felhasználónak legálisan kellene tudnia hozzáférnie mindenfajta zenéhez, és akkor az csökkenteni a, az illegális letöltések, illetve mindenféle kalóz művek, illetve kalóz felvételek elkészítésének kockázatát is. Azt hiszem, hogy ezt, ezt a sok kérdést meg fogjuk tudni megfelelőképpen közelíteni és kezelni, és egy lépéssel tovább tudunk majd lépni annak érde, érdekében, hogy igazságos, tisztességes versenyt teremtsünk ezen a téren Európában. Elnök, köszönöm szépen, Migászki úr, a szó. <clears throat> Nagyon szépen köszönöm. itt most a kollégámnak a megírt véleményét szeretném felolvasni. Támogatjuk a kollektív jogkezeléssel kapcsolatos bizottsági javaslatot, és a, a több területre érvényes engedélyezést is javasoljuk az online felhasználásra. Támogatjuk az online műalkotásoknak az engedélyezését, ahogy ez az irányelv tervezetben is szerepel. A végső változatnak reméljük, hogy a mi javaslataink is teret nyújt, és Reméljük, hogy ezek a kereskedelmi megoldások vonzóak lesznek azok számára, akik engedélyezést keresnek. Ugyanakkor vannak olyan területek, amelyek eh, az ECR eh, perspektívájából gondokat okoznak. A rendelkezéseknek jobban meg kellene felelni az Egyesült Királyság bevált gyakorlatának. Van néhány terület, amelyet, amelyben McClarkin kolléga javasolja, hogy megvizsgáljuk. Például a e, hármas cikkben a jogkezelő szervezetek azok tag szervezetet képzelnek el. És az a javaslat, hogy a pénzeket begyűjthetik a jogkezelő szervezetek, de öt éven túl nem tarthatják ezt meg. Ez nyilván gondokat okoz, hiszen ez pont az ellenkezője az Egyesült Királyságban bevált gyakorlatokban, amely a belföldi jogszabályokban is benne van. Ez meg Clarkin asszonynak az álláspontja. Azt kérte, hogy én olvassam ezt föl. és neki az a feladat, hogy együttműködjön a jelentéstevővel. Köszönöm szépen, hogy felolvasta a McClarkin asszonynak a véleményét, és most Bauit nagyon szépen köszönöm. ezt az egész rendeletet, vagy ezt az egész rendszert harmonizálni kell, tehát ez egy jó ötlet. Ugyanakkor nagyon konkrét lépéseket kell tenni a tagállamokban, hiszen a tagállamoknak megvan a saját hagyományos rendszerük. Nyilvánvalóan nagyobb átláthatóságot szeretnének látni a, ennek a jognak a különböző tagállamokban történő kezelésével kapcsolatban. Ez egy nagyon fontos kérdés. Ugyanakkor Lengyelországban például már száz év óta vannak van egy ne, nem kormányszervezet, egy civil szervezet, amely a e, művek alkotóit gyűjti össze. Tehát ez már egy kialakult rendszer, és azt hiszem, hogy ezt figyelembe kell venni, tehát hogy a tagállamokban már léteznek ilyen hagyományok, és mindegyik ilyen hagyománynak a jellegzetességeit figyelembe kell venni. Ezek a civil szervezetek nem nyereményérdekeltek, nyereségérdekeltek, tehát a begyűjtött pénzeket egy olyan rendszerbe forgatják vissza, mint például az online rendszer. És gyakran réteg területeket jelentenek ezek, nagyon jellegzetesség, nagy jellegzetességekkel rendelkeznek az országot vagy a nyelvet illetően. Tehát, hogyha ezt a rendszert mindenkire rákényszerítjük, akkor a kis és középvállalkozások nem bírnak lépést tartani ezzel. Tehát felelősen kell eljárnunk, és figyelembe venni, hogy ezek a szervezetek hogyan működnek a tagállamokban. Köszönjük szépen, Boris úr! Most a bizottságot szeretném felkérni. Martin Krebs asszony. Thank you, Madam Chair, and, uh, thank... Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen hogy ilyen részletesen e, bemutatták ezt a kérdést. Nem akarok emlékeztetni olyan dolgokra, amik már elhangzottak, csak néhány kérdést említetnék, és aztán a megjegyzésekre reagálnék, reflektálnék. A kérdés az volt, hogy a bizottság miért egy javaslatot fogalmazott meg. Az oka ennek az, hogy a bizottság úgy látja, hogy a jogkezelő szervezeteknek nagyon fontos szerepe van a szerzői jogok kezelésében. Vannak bizonyos esetekben, amikor már száz éve óta foglalkoznak vele, de ezt megfelelő módon kell végezniük, hogyha olyan szükségletek jelentkeznek, hogy határokon túlnyúló szolgáltatásokat is nyújtanak, akkor ezt is figyelembe kell venni. Ugyanis a jogtulajdonosoknak joguk van arra, hogy védjék az érdekeiket. A bizottság minden esetre nem akarta a jogkezelő szervezeteknek az életét megnehezíteni. de ne felejtsük el, hogy ezek a szervezetek nem csak a tagjaiknak az érdekeit képviselik, hanem minden szerzőnek a jogait. Tehát nem csak a tagokról, hanem a többi tagállamból lévő más szervezet tagjairól is gondoskodniuk kell. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan jogok, és vannak olyan jogtulajdonosok, akik a saját jogaikat fenyegetve érzik a jogkezelő szervezetek által. Jogkezelő szervezetek által. Az elnök asszony szerint három fontos kérdés van. Az első, a, elsősorban az online engedélye, és hogyan hat ez e, a kisebb és a nagyobb szervezetekre. Az a követelmen, hogy megfelelő eszközök álljanak rendelkezésre. Itt a hármas cikkben lévő gondolatokra utaltam, nagyon fontos, ma már nem lehet, hogy olyan szervezetek létezését támogatni, amelyeknél nem világos, hogy milyen jogokat védenek, és hogy a tagok a pénzükért mit kapnak. Tehát ma már nagyon fontos, hogy a digitális felhasználás esetében világosan ismerjük ezeket a kérdéseket. Nem szabad különbséget tenni a kis és a nagy vállalkozások között. Vannak kicsi, nagyon jól működő szervezetek, és vannak nagyok, amelyek nem olyan jól működnek. Tehát itt nem a nagyakat akarjuk a kicsikkel szembeállítani, hanem mindenkinek minimális normákat szeretnénk biztosítani. Ezen kívül nem jelenti ez azt, hogy kötelezünk minden szervezetet, hogy bizonyos technológiát alkalmazzon, hanem lehetőséget biztosítunk a szervezetek közötti együttműködésre, hogy a szükséges kapacitást létre tudják hozni. Ez már létezik, és a bizottság csak szeretné biztosítani azt, hogy ezt máshol is használhassák, de ez nem azt jelenti, hogy ez az egyetlen lehetőség. Természetesen lehetőséget kell biztosítani arra, hogy mindenki részt vehessen ebben a technológia alkalmazásban, ezt a 29-es és a 31-es cikkekben fogalmaztuk meg. Nos, a, réteg repertoárral kapcsolatban különösen fontos ezeknek a jogkezelő szervezeteknek a szerepe, azért, hogy kulturális sok színűséget biztos, biztosíthassanak, azért, hogy a kisebb szervezetek is ugyanolyan kereskedelmi tevékenységet folytathassanak, mint a nagyok. A réteg repertoár az nem csak az európai állampolgárok, hanem a szolgáltatók számára is nagyon fontos. Ma a kulturális sokszínűség már sokkal jobban működik, mióta online katalógusok vannak, mint amikor csak üzletekben van volt ez. A, a szolgáltatók nem feltétlenül akarják a helyi repertoárt is megjelentetni. Ugyanakkor a, az állampolgárok igenis szeretnének helyi műalkotásokhoz is hozzáférni. Például Svédország esetében ezt látjuk. Tehát hogyha azt gondoljuk, hogy csak az angol száz repertoár érdekli a szolgáltatókat, akkor tévedünk, hiszen a e helyi kisebb repertoárhoz is szeretnének az emberek hozzáférni, épp ezért nagyon fontos a kollektív jogkezelés. A harmadik kérdés pedig a közös piac szervezetek kérdése volt az online jogkezelésben. Ezek a platformok a kollektív, a közös jogkezelő szervezetekkel kapcsolatban vannak, ugyanis szükségük van ezeknek a szervezeteknek a szolgáltatásaira hiszen ők nyújtják ezeket a szolgáltatásokat a kiadóknak. És épp ezért hozták létre ezt a platformot, és épp ezért ugyanolyan szabályokat szeretnénk biztosítani a több területre érvényes engedélyek esetében, ez is a 31-es cikkben van benne voltak megjegyzések, más területekkel kapcsolatban is. Megpróbáltunk megfelelő egyensúlyt elérni azt, hogy a jogkezelő szervezetek eh, megfelelő jogi formákban eh, jelentkezzenek. Eh, ugyanakkor a jogkezelő szervezeteknek a világa nagyon változatos, vannak, ahol kizárólagos jogok vannak, vannak olyan szervezetek, amelyek csak ernyőszervezetek, szervezetek, ez gyakran a magánmásolásoknak, magánmásolások esetében történő kártérítéssel foglalkozó szervezetek is vannak, és itt merülnek fel a kártérítési jogok és másfajta jogoknak is a kérdése. Tehát ezt a fajta sokfelelősséget meg szeretnénk hagyni és nem megváltoztatni. Aztán felmerült az a kérdés is, hogy miért nem terjesztjük ki az irányelvnek a szavaja, a hatáját. Mi a közös jogkezelő szervezetek tevékenységét szeretnénk kiterjeszteni, semmi módon sem akarjuk korlátozni a munkát. Például egy műsor kezelő általában nem használja fel a jogkezelő szervezetnek a szolgáltatását, és az irányelv nem is akarja erre rákényszeríteni őket. nem akarjuk megmondani nekik, hogy hogy kezeljék a jogokat. Mi inkább olyan területeken léptünk fel, ahol több területre érvényes engedélyezésről van szó, ahol a felhasználók problémákba ütköznek, akadályokba ütköznek. Tehát ahol az egyéni jogtulajdonosok nem tudják a jogaikat érvényesíteni, hanem szükségük van ilyen közös jogkezelő szervezetekre, hogy ezeket a jogokat kezeljék. Voltak olyan megjegyzések, amelyek a 12 kettes cikkkel kapcsolatosak, amelyet gyakran úgy értelmeznek, hogy a ö, ö, jogkezelő szervezetnek, a jogtulajdonosoknak, jogtulajdonosok által ö, begyűjtött összegeket kezelnie kellene, de ezen pénzeknek csak nagyon kis része az, amelyeket nem oszthatnának ki. Tehát mi épp ezért azt javasoljuk, hogyha nem tudják, hogy kit is illetnek meg ezek az összegek, akkor a jogtulajdonosok döntenek arról, hogy mi történjen ezzel a pénzzel lehet, hogy egy szociális alaphoz lehet elküldeni, vagy pedig más megoldás is lehet találni. Tehát mi szeretnénk, hogyha ezek a problémák minél gyorsabban megoldódnának. Voltak talán más kérdések is, de ha nem válaszoltam rá, akkor kérem szépen lépjenek kapcsolatba a bizottsággal. Köszönöm szépen a bizottság hozzászólását. Most nagyon jó áttekintést tudtunk kapni arról, hogy a javaslatoknak mi a célja, és a bizottság még egyszer megindokolta a saját elképzeléseit a különböző javasolt cikkek körül a múlt héten tartottunk meghallgatásokat az érdekeltekkel, és azt hiszem, hogy most eléggé, és, és tovább, további meghallgatásokat is fogunk majd tartani, és ezen, ezeken, ezek során majd sokkal jobban meg tudjuk világítani, hogy milyen kérdések vannak. A bizottság természetesen sokat, sokkal hozzájárult e, ehhez. Megpróbálnak minél el, egyszerűbb és minél biztosabb körülményeket teremteni a szerzőknek, de azt is szeretnék biztosítani, hogy a szerzők mindenképpen megkapják az azt a pénzt, ami, amire jogosultak. Az elkövetkezendő hetekben tehát lesznek meghallgatások. Áprilisban lesz kész majd a jelentés a, a jogi bizottságban is még meg lesz valószínűleg júliusban a szavazás erről a jelentésről, és akkor majd a nyári szünet után tovább folytathatjuk ezzel kapcsolatban a munkát. Köszönöm szépen mindenkinek a megjegyzéseit és amint mondtam, a további még nem tisztázott kérdéseket pedig az elkövetkezendő hetekben fogjuk tudni tisztázni. Akkor most angolra váltok. A hatos ponthoz érkeztünk, amely a kihalás által fenyegetett európai nyelvek és az Európai Unión belüli nyelvi sokszínűség témáját kezeli. Alfonzi kollégám fog egy rövid bemutatót tartani egy saját kezdeményezésű jelentésről, amely ugyanerről a témáról szól. A nyelvek kihalása nem új dolog, nagyon régen, talán tulajdonképpen már az ókor óta halnak ki nyelvek, de ma nagyon ö, ö, nagy ö, ütemben halnak ki a világban létező, ma létező 7000 nyelvből 3000-et fenyeget a kihalás, és hogyha az ezeket megtartó intézkedéseket nem hajtják végre kielégítően, akkor ez meg is fog történni kollégám most először is meg föl fogja vázolni azokat az okokat, amik miatt a kisnyelveket kihalás fenyegeti, valamint azokat a javaslatokat, amelyekkel ezeket meg lehet őrizni, és ezzel Európa sokszínűségét meg lehet őrizni. Akkor én most át is adnám Françoának a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az európai nyelvek szükségesek Európa identitása szempontjából. Európában több száz nyelv van, és mindegyik nagyon fontos az európai kulturális önazonosság szempontja. Nyilvánvalóan az UNESCO, amely egy, szeretne a nyelvek egészségével foglalkozni, olyan kritériumok alapján, mint a nemzedékről nemzetekre történő átadása a nyelvnek, vagy pedig, hogy mennyi a népsűrűség, ahol ezeket a nyelveket végzik, aztán, hogy az új média és a tanulás szempontjából, oktatás szempontjából mennyire fontosak ezek a nyelvek. Tehát az UNESCO-nak ez a diagnózisa azt mutatja, hogy Európában, hiszen Európával foglalkozik ez a, ez a dolgozat, volt, hogy több olyan, több olyan, ezer, több olyan nyelv van Európában, amelyet a kihalás fenyeget. Hát erről már tudunk, az Európai Parlament már 30 évvel ezelőtt is foglalkozott ezzel a kérdéssel, tehát a kisebb e, nyelvekkel, a kihalás által fenyegetett európai nyelvekkel, hiszen ez az európai hagyományokat veszélyezteti, és aztán az európai e, nyelvi kartát is létrehoztuk, és e, ez azt jelenti, hogy az Európai Parlament már korábban is pozitív szerepet játszott ebben, és szerintem megint kell foglalkozni ezzel a kérdéssel, mert az utóbbi évek projektben. Ez a helyzet nem kielégítő, és csak azt látjuk, hogy e, az európai kulturális sokféleséget egyre inkább kikezdi a helyzet, és az európai szakpolitikák e, sem e, foglalkoznak megfegyelen ezzel és a kulturális örökség szempontjából a nyelvek is épp olyan fontosak, és a, ugyanis a a nyelv, e, e, mint például a korzikai, e, az eltűnik, pedig ez nem csak egy francia nyelv, hanem egy európai nyelv. A korzikai nyelv az a küldetése, hogy ezekkel a kisebb nyelvekkel foglalkozzon a kulturális sokféleség megőrzése szempontjából. Európában szükség van erre a fellépésre, eh, hogy a eh, ezt a sokféleséget megőrizzük, eh, hiszen ez lehetővé teszi, hogy az európai kultúrát gazdagabbá tegyük. Vannak olyan országok, amelyeket dicsérni lehet a kisebbségi eh, nyelvekkel kapcsolatos politika eh, szempontjából, például Finnország, ahol a számi nyelv már 25 év óta eh, nagyon nagy segítséget kap. Ugyanakkor vannak olyan tagállamok, amelyek nem fogadják el a kulturális sokféleséget az területükön. Nagyon fontos, hogy egy nap az európai demokrácia szempontjából ezt a kérdést megoldjuk. A kihalással fenyegetett nyelvek kérdése különösen fontos, hiszen ez az európai kulturális örökség elvesztését jelenti. Ugyanakkor nagyon fontos az Lisszaboni szerződéssel ránk osztott szerep, tehát a kulturális sokféleség e, megőrzése, és ezért az Európai Uniónak nagyon fontos szerepe van. Mi nyilvánvalóan úgy látjuk, hogy az Európai Unió e, feladata, hogy a bevált gyakorlatokat terjeszthet, tehát például a finn gyakorlatot, és épp ezért nyerni kellene ezekből a bevált gyakorlatokból, épp ezért terjeszteni kell őket, azért, hogy megőrizzük ezt az európai kulturális örökséget. Épp ezért az Európai Parlamentben eh, újra ö, eh, ö, eh, provokálni lehetne, hogy ö, tudatára ébredjünk újból annak, hogy az utóbbi tíz évben nem igen figyeltünk erre a kérdésre, ö, azt látjuk, hogy lelassult ennek a kérdésnek a kezelése nem csak az Európai Bizottság, hanem a tagállamok szintjén is. Tehát meg kell találni az eszközöket arra, hogy a politikai vezetőket meggyőzzük arról, hogy ezt a kérdést újból prioritásként kezeljék nagyon fontos, hogy egy kulturális közösség növekedjen. Látjuk, hogy néha milyen problémákat okoznak a közösségeknek a mérete és a többi. Tehát meg kell a kérdéseket vizsgálni részleteiben nyilván szükség lenne egy 2014-2020-as többéves politikai keretben megújítani ezt a párbeszédet a bizottsággal azért, hogy a kisebbségi nyelveket Európában újra megerősíthessük hiszen 2007-2003-ban nem figyeltünk erre annyira. Tehát nagyon fontos, hogy azok a közösségek, akik ezt a kulturális örökséget magukénak tudhatják, nagyobb segítséget kapjanak, és a bevált gyakorlatokat megismertessük velük. A tagállamokat is, a tagállamok figyelmét is fel kell hívni erre a kérdésre, és fel kell figyel, hívni a figyelmet arra, hogy milyen politikai hibákat lehet elkövetni azzal, hogyha a kulturális sokféleséget nem vesszük figyelembe. Köszönöm szépen. Merci bien, François. Köszönöm szépen, François. Ki szeretne hozzászólni ehhez a témához? Jó, akkor szeretnénk megkérni a bizottságot, hogy szóljon hozzá. Tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, a bizottság tisztában van azzal, hogy nagyon sok regionális és kisebbségi nyelv nehéz helyzetben van. Nem csak ezekről a nyelvekről van ugyanakkor szó. Egy nemrég megjelent tanulmány bebizonyítja, hogy majdnem minden európai nyelv valamiféleképpen a kihalás kockázata által fenyegetett, legalábbis a nyelvek digitális támogatásáról szóló egyik tanulmány szerint még a német is, amely amelyet nagyon sokan beszélnek. Digitális szempontból még a németet sem támogatjuk megfelelőképpen. Úgyhogy ez a probléma nyilván a gazdaság globalizációjával és a nemzetközi jelleg növekedésével függ össze, amely befolyásolja a társadalom minden tevékenységét, és ez a folyamat egyszerűen negatív kihatással van minden nyelvre. Természetesen a kisebb nyelvekre sokkal súlyosabb kihatással, mint a nagyobbakra. A Kisebb nyelvekkel kapcsolatban sokkal nehezebb olyan projekteket elindítani, amelyek európai forrásokat is felhasználhatnak. Ezért nagyon sokszor nagyon kreatív módon kell eljárniuk, európai szinten kell megpróbálniuk szövetkezniük annak érdekében, hogy ezeket a forrásokat felhasználhassák, illetve hogy ezekhez hozzájussanak Azon kívül a problémát még tovább súlyosbítja egy másik jelenség, az európai nyelvekkel kapcsolatos írás-olvasás készsége ennek a helyzete. Európában nagyon Európában sajnos növekszik az írás-olvasás készségének hiánya Egyre több az olyan ember, fiatali körében is, aki nem tud olvasni vagy írni, és ezzel kapcsolatban minden kisebbségi nyelv ö, nagyon rossz helyzetben van. Ö, csak ö, oktatás, ö, képzési programokkal lehet ezt a folyamatot megállítani. Ezzel kapcsolatban a kutatásnak van nagyon fontos szerepe, illetve ö, az olyan programoknak, amelyek támogatják a regionális nyelveket, a jelnyelveket, a kisebbségek nyelvét, stb. És itt szóba kerül a bevándorlók nyelve és az Európai Unióba érkező bevándorlók nyelve is. Üdvözlöm az Európai Parlamenttel folytatott együttműködést, bár azt tudjuk, hogy a bizottságnak nincsen különös kompetenciája a regionális és kisebbségi nyelvek területén. Elnök, köszönöm szépen. François, még egyszer hozzá akar szólni? Euh, Nyilvánvalóan én már folytattam eszmecserét a bizottsággal. Nyilvánvalóan nem minden nyelvnek van szükség egy védelmi statútumra. Hát az Európai Uniónak is megvannak a hivatalos nyelvei. De ugyanakkor ez egy nagyon probléma, egyre nagyobb probléma, és hogyha nem tudunk foglalkozni ma azokkal, akik a legveszélyeztettebbek, hogyha nincsenek meg a politikai igazgatási módjai annak, hogy fenntartsuk ezeket a kisebbségi nyelveket, akkor azok a nyelvek, amelyek jelenleg a hivatalos nyelvei az Európai Uniónak, mint az észt is eltűnhet egyszer csak. Tehát ez egy pokoli gépezet, hiszen az uniformizáció uniformizáció az, az pont a mi érdekeinkkel ellentétes, hiszen ezekkel is gyengítjük a gazdasági szövetét is az Európai Uniónak. Tehát ökológusként azt mondanám, hogyha a városi agglomerációkban egyre inkább az angol felé fordulunk, akkor a végén bármelyik nyelv eltűrhet, beleértve a franciát és a németet is. Tehát a sokféleség az, amely a gazdaságot nyújtja, nem pedig az uniformitás. Tehát épp ezért nagyon fontos, hogy ezeket az erőfeszítéseket újra elindítsuk, és a párbeszédben és a figyelemfelhívásban próbáljunk egy, előre lépni együtt, és e, mivel vannak olyan országok, amelyek e, e, már ezt be, megmutatták, hogy lehető, mint a Finországban a számi, tehát ahol korábban is sokkal rosszabb volt, korábban sokkal rosszabb volt a helyzet, mint ma, megmutatták, hogy ezt meg lehet tenni, tehát tegyünk valamit. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egy-két kérdés azért föltennék, meghallgatva François Alfonzi. Vannak-e megfelelő adatbázisok, meg, megbízható nyilvántartások ezekről a nyelvekről, arról, hogy hányan használják ezeket a nyelveket, illetve esetleg a használatának visszaszorulásáról vannak-e, vannak-e konkrét stratégiák, vagy illetve adatbázisok, például, hogy mennyiben oktatják ezeket a nyelveket, Gondolok itt például Dél-Franciaországra, vagy pedig a katalán nyelvre, amely nem, nem hivatalos nyelv, mégis sokan használják. Tehát, hogy vannak-e adatbázisok, vannak-e statisztikák, illetve esetleg egy helyzetfelmérést lehetne készíteni, mielőtt más intézkedéseket foganatosítunk. Válasz. Igen, van egy nemzetközi ö, munka ezen a területen ö, már nagyon régóta, 96 óta, és megnézzük, e, ennek keretében bizonyos lépések történnek, vannak Indiában, illetve Afrikában is erre vonatkozó kezdeményezések, és az Európai Uniót is érinti ez a probléma. Az UNESCO programja is erre foglalkozik. Ez az egyetlen, egyetlen nemzetközi, nemzetközi program, azonban természetesen itt ez egyrészt költségvetési kérdés, másrészt politikai kérdés, gondolok itt például Palesztinára. Tehát ezek a programok mind megkérdőjeleződtek az elmúlt években. Nagyon fontosnak tartom, hogy folytassuk ezeket. Norvégia támogatja ezt a programot már az elmúlt három esztendő során. Nézzük, mi is lehet a tudományos metodológia, módszer, valami határozott elképzelésre van szükség mintegy 30 szakértő foglalkozik e, ezzel a kérdéssel, az összes kontinensre kitér a figyelmük, megvizsgálják a különböző kritériumokat, a generációs továbbadást, a, a nyelvhasználók számát, illetve arányát az adott lakosságban, területi felbontást és így tovább. Tehát nagyon sok munkát végeznek ezen a területen. De szerintem uh, itt Európai Uniós szinten is saját kezdeményezésre, illetve intézkedésekre lenne szükség, illetve, illetve hogyha nem teszünk lépéseket ezen a területen, akkor ezt az örökséget tovább hagyjuk, hogy veszélybe sodródjon ez az örökség. Van természetesen egy társadalmi-gazdasági tényező is ebben a kérdésben, már például az idegenforgalom, hiszen az idegenforgalom definíció alapján a felfedezésről, a megismerésről szól, és például ez is némileg veszélybe kerülhet. Fontos tehát, hogy kreatívak legyünk, például gondolok itt a, a francia termékekre, kulturális termékekre és azok terjesztés, terjesztésére. Minden kultúra hozzájárul az általános európai kultúrához, illetve a világ kultúrájához is, ezt meg kell őrizni. Tehát szerintem ez az alapvető probléma, valóban nem könnyű ez a helyzet, ez pedig azt jelenti, hogy kézzel fogható eredményekre van szükség. Ezt látjuk bizonyos országokban, bizonyos régiókban, hiszen azt látjuk, hogy vannak olyan eszközök, amelyel meg lehet fordítani ezt a negatív lendületet, ezt a negatív dinamikát, és a fiatal generációk számára is föl lehet hívni a figyelmet az ilyen eltűnésben levő nyelvekre. Ezeket az eszközöket kell fölhasználni, illetve alkalmazni, és ösztönözni kell a bizottságot, illetve a különböző tagállamokat. Deli képviselő, de kérem, hogy nagyon röviden szóljon. Köszönöm szépen Alfonzi úrnak a hozzászólását. Valóban nagyon érdekes a téma. Nagyon fontos kezdeményezés ez, hiszen nem csak arról szól ez, hogy az írás tudást fejlesszük, hanem legalábbis a kisebbségi nyelvekhez tartozó emberek mind tudását fejlesszük, hanem a fontos nyelvekkel kapcsolatban is ugyan ez a feladatunk. A bizottság támogatja a kisebbségi nyelveket, a, és azt a kulturális gazdaságot, amelyet ezek a kisebbségi nyelvek képviselnek. Egy kulturál, pol, kulturpolitikai eszközre van szükség, annak érdekében, hogy megőrizzük, poli, megőrizzük a sokféleséget. Milyen eszköz tudunk erre kialakítani? Euh, Nyilvánvalóan a politikai kérdés továbbra is ugyanaz. És pontosan a az illetékes közösségeknek a kívánsága, hogy a kulturális örökséget megőrizzük, az, amelyre még nem adtunk választ. És ez a fontos, hogy, hogy e, legyen ezek helyi szervezetek, akár régiók, akár határokon útnyúló közösségek, eh, akiknek választ kell adni, eh, ne csak biztosítsuk őket arról, eh, hogy fenntartjuk majd a nyelvüket, hanem konkrét lépésekre van szükség. Köszönöm szépen. François Alfonzi áprilisban fogja a jelentés tervezetet bemutatni, és júniusban szavazunk róla. Nos, akkor nézzük a következő napi rendi pontot, a hetes pont, ez pedig a egy szervezettel való eszmecserről, nem tudom, hogy hogy kell kiejteni, a Sete Sois, Sete Luas szervezettel, remélhetőleg nem sokára meglátjuk, hogy hogyan ejtsük ki. A koordinátorok május 29-én úgy döntött, hogy ennek a fesztiválnak a képviselőit meghívják, hogy egy előadást tartsanak. 93-ban kezdődött ez a szervezet, 30 szervezet 11 országból, az európai országon belül, ahol kívül hoztak, hozták ezt a fesztivált rétre. Olaszország, Marokko, Portugália, Románia, Spanyolország többek között a tagja ezeknek. Brazília is, zöld foki szigetek, Horvátország, Izrael, stb. mind tagjai. Nos, a szervez, a fesztiválnak a szervezői Saramago, José Saramago Nobel-díjas írót is belevonták. És a fesztivált a kulturális program is támogatta, és az Európai Bizottságnak a Kaleidoszkop programja is. Ma ennek a fesztiválnak látogatói részt vesztek itt, és tizen is szeretnének hozzászólni, de csak egy óránk van erre, épp ezért rövidnek kell lenniük. Először a szót a fesztivál igazgatónának, Amondanca úrnak adom meg öt percben, és utána a többieknek két percben tudom csak megadni a szót. De valószínűleg már tájékoztatták önöket erről, hogy ez csak így lehet. Most akkor az igazgató következik. Buongiorno, eh, molte grazie alla Jó napot kívánok, és nagyon szépen köszönöm ezt a kedves meghívást Ez a fesztivál, a Hét nap, Hét hold fesztivál, egy kulturális fesztivál, amely elsősorban a, amely már több mint 20 éve kerül megrendezésre 30 országban. Portugália, Olaszország, Spanyolország, Horvátország, Marokkó, Izrael, a brit szigetek és Brazília is részt vesz ezeknek a rendezvényeknek a megszervezésében, és maguk az alkotók állnak a fesztivál középpontjában. Megemlítették José Saramago nevét, aztán Dario For, ők mind a ketten elnökei voltak ennek a fesztiválnak, úgyhogy nagyon híres nevek állnak a fesztivál mögött. Különböző személyiségek vannak, akik a akik a fesztivál rendezésében részt vettek. Saramago volt az egyik nagyon fontos rendezője ennek a ö, ö, fesztiválnak. És És amikor még a repülőnek a korai változatát föltalálták, volt egy ilyen repülőgépezet, amelyet annak idején feltaláltak még a 19. században, és erről nevezték, e, ezt tették a fesztivál jelképévé. A fesztivál művészetekkel foglalkozik, zenével foglalkozik, a mediterrán világ nagyon sok országát képviselik, már három kulturális központunk létezik, az egyik Toszkánában van, a másik Portugáliában, a harmadik pedig Dél-Franciaországban. Ez a három központ az érintett országokból érkező művészek művészetét támogatják, flamenco és egyéb nagyon népszerű zenei fesztiválokat szoktak tartani Spanyolország több régiójában, különösen a déli régiókban. Tehát ezek olyan hagyományok, amelyeket megpróbálunk most, amelyekre megpróbálunk most egy kicsit modern szemmel nézni, és kicsit modern módon megrendezni. A zenén kívül a mediterrán világ sokszínűségét is ünnepeljük ennek a fesztiválnak a keretében, valamint a különböző ö, földközi tenger mentén létező zenei kultúrák közötti kapcsolatot. Zenei, többféle zenei ö, ö, tevékenység folyik, jönnek ide zenekarok, nagyon jól képzett, nagyon ügyes zenészek ér, érkeznek a mediterrán országokból, ők nem ismerik egymást, és mégis ezen a fesztiválon együtt játszanak egymással, valamint az egymás kultúráiból érkező zenét játsszák el közösen. A résztvevő 30 város úgy döntött, hogy ezt a 7 nap, 7 hold elnevezést Saramago tevékenységének tiszteletére megőrizzük, és mindig is így fogjuk hívni a fesztivált. Ugyanakkor a másik érdekesség az, hogy az országokban, különböző országokban élő, de más országokból érkező művészek is részt vesznek ebben, tehát egy portugál művész, aki országban él, stb. És ilyen módon is ö, nagyobb figyelmet kaphat a más országokban létező kultúra Saramago, Kusturica, Ronchiao, Laromonante, Sargero és más művészek, alkotók, flamenco énekesek. Például van egy flamenco énekes, aki ma is beszélni fog. Nagyon fontos, hogy az művészek is hallassák hangjukat, és ne csak az fesztivál szervezői. Őszintén remélem, hogy ez a Passarol nevű szervezet, amelyet az a bizonyos említett repülőgépről neveztek el, meg fogja erősíteni az európai közösséget. Elnök, köszönöm szépen, most a következő hozzászólók következnek. Enisztákos Marinu Rudicsin, a következő felszólaló, aki, aki Horvátországból érkezett, egy önkormányzati vezető, tessék uram rispettabile Commissione alla Cultura e all'Educazione, vi porto il più cordiale saluto a nome della città. Tisztelt képviselők, én Rovigny városát képviselem itt, és Isztria régióját a Horvát köztársaságból. Rovigny az egyik olyan város, amely a fesztiválnak helyet ad, ennek a mediterrán mikrokozmosznak, és mint mondtam, Isztriában van Rovinj városa, és mi mindig ennek a régiónak részei voltunk a földközi tengeri medencében. Ez egy Alpok alattú régió Közép-Európában. És a fesztivál a kezdetektől fogva a Roviny és Isztria termékeny földjéhez kapcsolatot. Nem csak a területünk miatt, hanem a multietnikai, tehát a többféle etnikumot, többféle kultúrát és örökséget magában tartalmazó földközi kultúránk miatt. Nagyon sok turista és horvát lakos is látogat el Rovinyba, és ez a fesztivál a mediterrán kultúra tipikus megjelenítése, különösen a népzenei hagyományoknak. A zene nemzetközi voltának köszönhetően ez egy kiváló példa és egyedülálló példa a kulturális turizmusnak, és ugyanakkor fantasztikus lehetőséget biztosít arra, hogy a kultúránkat Észtriából elvigyük a világ többi részébe. Ez különösen fontos, hiszen míg horvát ország része vagyunk, de egyre közelebb kerülünk az Európai Unióhoz, épp ezért ezt az alkalmat szeretnénk felhasználni arra, hogy a a zenei és zenei kultúránk bemutatását megvalósítsuk, Európa nyilvánvalóan nagyon fontos számunkra, hiszen ha megvizsgáljuk, hogy milyen nagy gondok vannak, különösen a gazdasági ágazatokban. Az új demokráciák, mint Horvátország, amely még most is fejlődik, és szeretne csatlakozni az Európai Unióhoz, és remélhetőleg támogatásra is lel, szeretne fontos szerepet játszani a jövő növekedése szempontjából. Elnök, köszönöm szépen, a horvát képviselőt láttuk. Most Antonio Kao két percben következik. Köszönöm szépen, mindenkit szeretettel üdvözlök, Szardénia képviseletében jelentem meg itt. A Szardinia egy sziget, és épp ezért logikus, hogy bennünket is bevonjanak egy ilyen fesztiválba. Ez a sziget nem csak földrajzi, hanem nyelvi szempontból is ilyen sziget. Hiszen kulturálisan is sziget ez a az ország a polifon kórusok egyedülállóak. Ezt a római időkből örököltük, és mivel egyedülálló, ez a fesztivál csodálatos alkalmat biztosít ennek a kolterának a terjesztésére. Ugyan egyedülálló ez a kultúra, kultúra, e, e, modernnek is érezzük magunkat, mert e, modern kérdésekkel foglalkozunk a dalainkban. Nem tudom, hogy bemutathatjuk-e most ezt, ugyanis két percben a barátainkkal együtt ezt a több hangú előadást be tudjuk mutatni. Igen, parancsoljanak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 vive minetado, rogi est in ruina, e in apretesciau es eroina.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 Nagyon szépen köszönjük. Ezek Szardinia kulturális hangjai, a régi világnak a kifejezése. És szeretnénk még többet énekelni önöket, önöknek, hiszen a globalizáció mindent eh, egyformává eh, tesz. Épp ezért szükség van a közpénzekre, hogy ezt az egyedül álló kifejezési formát áthatatjuk a következő nem, nemzetecskeknek. Elnök, köszönjük szépen, nem csak, hogy hozzászóltak, hanem, hogy dalban is kifejezték érzelmeiket. Most pedig Elizabeth Orivá Portugáliából kap szót. Köszönöm szépen. Azt szeretném mondani, hogy eh, eh, én egy portugál várost képviselek, ahol olyan kulturális tevékenységgel foglalkozunk, amely a kulturális értékek terjesztésével foglalkozik. Mi nagy lelkesedéssel folytatjuk ezt a munkát, hiszen ez a fesztivál a nyári programok, kulturális programok része. A közönség hűségesen látogatja ezt a fesztivált, amely egy régi gyárban történik megszervezésre. Számunkra ez az év nagyon nehéz, hiszen a kulturális beruházásokra szánt összegek csökkennek, de ezt a fesztivált azért továbbra is megszervezzük, és megpróbálunk arra figyelni, hogy akik részt vesznek, azok továbbra is elegedetten láthassák munkánk eredményét. És szeretnénk új fiatal művészeket is támogatni. De fontos, hogy ne csak ezt a két célkitűzést próbáljuk elérni, hanem megismertessük a külföldiekkel a földközi tengeri városoknak és atlanti óceáni városoknak a turisztikai lehetőségeit, és közelíteni ezeket a városokat. Erasban mindig is figyeltünk arra, hogy megőrözzük az anyagi, tehát mind a, a materiális és immateriális kulturális örökséget. Épp ezért a kulturális sokféleséget megpróbáljuk megőrizni és terjeszteni. Mielőtt befejezném, gratulálni szeretnék, és megköszönni a támogatásunkat, az önök támogatását és Duaresnak a, az önkormányzata nevében szeretném felkérni önöket arra, hogy támogassanak bennünket, hogy ez a fesztivál megőrizhesse helyét a kulturális panoráma keretében. A portugál kormány, amely jobboldali kormány, úgy tűnik, hogy még csak nem is ismeri ezt a Soy Szeteluas Fesztivált. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Juan Fenila, aki Spanyolországot képviseli. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, én flamenco énekes vagyok. Ez egy olyan zene, amely a Spanyolország déli részéről származik. Népszerű zenei irányzat, amely egy Abasajado nevű kisfaluból származik. Tulajdonképpen az eredeti szándéka a szabadság kifejezése volt, és az elnyomás elleni harc kifejezése. Most a flamenco már az egész világra kiterjedően ismert, és az UNESCO világ örökség részévé is vált körülbelül egy évvel ezelőtt. Számunkra azonban ez teljesen magától értetődő, hogy a flamenco nem csak a miénk, hanem mindenkié, az egész világ kincse, és természetes volt, hogy a világörökség részévé vált. A kultúra általánosságban véve is válságban van, a kulturális költségvetéseket mindenhol megnyírbálják, ezért úgy gondolom, hogy pontosan az ilyen fesztiválok, mint a Szeteszó is, Szeteluás, az, amely lehető, amelyek lehetővé teszik, hogy többek között a flamenco is eljusson Európa minden részébe, minden sarkába. Hiszen azok, akik tőlünk távol élnek, nem tudnak hozzáférni ehhez a zenéhez, pedig hatalmas gazdagságot képvisel a zene, és ez a fesztivál is. Tehát a fesztivál hozzájárul ahhoz, hogy a megalkotott zenei zeneműveket mindenki meghallgathassa. Itt flamenkon kívül portugál, izraeli, horvát és más zeneművek is, illetve zenei irányzatok is megjelennek, és ezeket így elérhetővé tesszük mindenki számára. Ez a projekt az, arról szól, hogy a zenébe mindannyian egyesülni tudunk, fantasztikus sok ember érkezik ide, és a, a nyelv, a szabil nyelv, amelyet több helyen is beszélnek a földközi tenger területén. Ez az a nyelv, amiben, amin énekel, éneklik ezt a műfajt, de mindennek a lényege az, hogy a közösséget kifejezzük, hiszen nem csak nem csak mi foglalkozunk ezzel, vannak iszlám területen is ilyen zenék, de a zenén keresztül a közösséget ki tudjuk fejezni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Remélem, hogy ki tudjuk fejezni így, és meg tudjuk őrizni a kulturális sokszínűséget. Én Granadából ö, származom, ahol Federico Garcia Lorca is ö, született. Lorca azt mondta, hogy ha valaki éhes, akkor nem csak kenyeret kell neki adni, hanem e, egy fél kenyeret és egy könyvet is, amiből meg tudja tanulni, hogy hogy tudja megkeresni a saját kenyerére valót. Ö, a kultúra segítségével meg tudjuk ezt tenni. Én nagyon szívesen énekeltem volna, általában ilyen kora reggeli időpontban nehéz énekelni, én azért megpróbálnám, ha megengednék.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 Köszönöm szépen, hogy eh, énekelt, és hogy tulajdonképpen össze is kötötte az előző napirendi pontot a mostanival. Most Pilar Artutálenc asszonynak adom meg a szót, aki szintén Spanyolországból érkezett. Dél-Spanyolországból, tessék. señoras diputadas, señores diputados, respetable público, ante todo quiero agradecer la oportunidad. Tisztelt képviselő urak és hölgyek, jó reggelt kívánok mindenkinek. Először is köszönettel tartozom a Kulturális Szakbizottságnak azért, hogy meghívtak bennünket, és beszélhetünk erről a fesztiválról. Egy partmenti városból származom, Valenciától mint 60 kilométerre délre, 18 ezres lakossággal rendelkezik, ez nyaranta azonban kibővül. 1977 óta a Szeteszói Szeteluász kulturális hálózathoz tartozunk. Különböző országokból érkeznek hozzánk, és a fesztivál során különböző eseményekre kerül sor a színház és zenei csoportok számára, a valenciai közösség számára is lehetőséget nyitott ez arra, hogy a hálózat részévé váljanak. 2005-ben a projektben való résztvétel kapcsán folyamatos támogatást nyertünk a projekthez. A kulturális hálózat nélkül, a kulturális szervezet nélkül nem tudtuk volna kiaknázni az ebben rejlő gazda kulturális lehetőségeket. A városunk valóban egyre inkább részt vesz ebben a folyamatban, és nagyon-nagyon sok értéket képvisel ez. Nagyon fontos, hogy megerősítsük a szervezet, a Sete Suicete Lua szervezet munkáját. Lehet segíteni az embereknek a neveléssel, oktatással, abban, hogy a saját történelmüket megírják, megértsék a világot, és ezt valóban egy értékes örökségé alakítsák. Fontos ehhez a párbeszéd, akik tanulnak, akik ezzel foglalkoznak, különböző élettapasztalatot, kultúrát, könyveket, irodalmat fognak össze, és ez egy élettapasztalat, rendkívül fontos érték. Nagyon remélem, hogy valóban egy értékes örökséget tudunk létrehozni a kulturális szervezet hálózatának segítségével. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Franciaországból Simon van Hölgynek adjuk meg a szót. Merci beaucoup. Je remercie tout d'abord la commission. Köszönöm szépen. Szeretném először is megköszönni a kulturális szakbazátnak, hogy beszélhetünk a, a tapasztalatainkról a Sete Sois, Sete Louis Fesztiválban. Én egy 23 ezer lakosú dél-franciaországi várost képviselek itt. Ö, ö, földrajzilag ehhez a déli régióhoz tartozik ez a földrajzi helyzet azt jelenti, hogy a kulturális hagyományokat olasz, portugál, spanyol, marokkói hagyományokat megőrizzük itt kulturális találkozókat szervezünk a művészek és a közönség között, tehát szeretnénk a világnak megnyitni ezt a kultúrát. És szeretnénk terjeszteni ezt a művészeti hagyományt. Épp ezért találkoztunk ta, ta, csatlakoztunk a Szetelo, Sois Szeteluas Fesztiválhoz, azért, hogy európai művészeket bemutathassuk, de a helyi művészekkel is megismertethessük a világot. Képzőművészeti és más kiállításokat szerveztünk. És e, nem csak a nyáron, hanem az év egész során szervezünk ilyen eseményeket. És 1900 2010 óta szervezünk ilyen munkákat azért, hogy megismertessük a művészek munkáival a világ többi részét, elsősorban Európáét, és az európai közösséget is megismerjük ezzel. Ezen kívül van egy olyan francia közösség, amelyel együtt az Európa északi és déli része között ismerkedést szervezünk az Európai Unió segítségével ezt a fajta kulturális cserét sikeresen meg tudjuk valósítani, és szolidaritást tudunk a népek között kialakítani. Köszönöm szépen, most pedig Raul Taveira Pinto Portugáliából következik. Köszönöm szépen. Mi is részeisei vagyunk ennek a fesztiválnak 17 éve. Ennek a fesztiválnak egyedülálló jellemzői vannak, különösen európai szinten hiszen a déli államok, országok, amelyeket olyan gyakran eh, kritizálnak, kezdeményezést mutattak a kulturális területen. Ugyanakkor ezt a kulturális projektet nem lehet fenntartani, hogyha nem támogatnak bennünket, pedig e, egyedülálló európai kultúrát szeretnénk megőrizni a földközi tengeri medencében. Ez a fesztivál nagyon pozitív módon alakult, a helyi szervezetek, közösségek hatékony módon részt vesznek ebben a fesztiválban, ezért tudjuk ezt mindig megszervezni. Fontos, hogy Európa megismerje ezt a fesztivált, hiszen ez a fesztivál tulajdonképpen a művészeknek egy laboratóriuma, ahol a művészek más művészekkel találkozhatnak, festőkkel, színészekkel, és kapcsolatba léphetnek a nézőkkel, akik ezen a fesztiválon részt vesznek. Reméljük, hogy Európa segít ezt a projektet továbbvinni, hiszen tudjuk, hogy azok a részvevő városok fontosak számunkra, hiszen megismertetjük mindazt, ami jellemzi a földközi tengeri medencét, nem csak a kultúrát, hanem a jó bort és a gasztronómiát is. Tonya Rally kolléga Olaszországból. Köszönöm szépen. Én köszönöm elnök asszonynak és a többi szakbizottsági tagnak azt, hogy lehetőséget adtak nekünk arra, hogy a projektünket bemutassuk. 1993-ban indult el a projekt, és a résztvevő országok támogatásával indult el. Érdekes ezt a kultúra nyitást figyelemmel kísérni. Az elmúlt húsz évben lehetős, lehetővé tette a fesztivál azt, hogy a zené, az egymás zenével megismerkedjünk, és hogy a zenei, európai zenei hagyomány legjobb képviselői, legjobb művészei között egy találkozót hozhassunk létre, illetve hogy ezek a művészek saját országunkon kívül is felléphessenek a fesztiválon résztvevő polgárok, tehát más országok zenei hagyományaival is meg tudtak ismerkedni. Azt hiszem, hogy aki nek lehetősége van arra, hogy külföldre utazzon, vannak erre anyagi forrásai, az pontosan az, aki le tudja győzni a különböző kultúrák között létező szakadékot, a fesztivál közönsége nagyon lelkes, és a fesztivál igen hiteles, hiszen egyesíti a városokon, illetve az országokon kívülről érkező művészeteket. Ez a három központ, amit megemlítettek, ennek a három központnak sikerült például kiépíteni a Piaggio központot. Ez többek között egy számunkra nagyon fontos ipari hagyományt is ápol. Ez is fontos példája annak, hogy a kultúr, kultúrát hogy tudjuk támogatni a kultúráról, a zene nyelvér, nyelvén szólunk, de ugyanakkor más modern művészetek is megjelennek ezen, ezen a fesztiválon. Vannak könyvbemutatók, fiatalok számára rendezett workshopok és képzőművészeti kiállítások is. Ezekben a nehéz időkben a koordináció, a zenei tervezés, az egésznek a megszervezése, nagyon kis forrásokkal rendelkező költségvetésből kell, hogy megvalósuljon. Ugyanakkor még egy kulináris oldala is van a fesztiválnak, ez is nagyon fontos, hiszen ezen keresztül is támogathatjuk a helyi termelést és a helyi termelőket. You would, sorry, a Egy utolsó hozzászólás pusztán. Augusto Milánának köszönettel tartozom. Now then you have the floor and you are... Rendben, akkor most megadom a szót utolsó felszólként önnek. Bene, grazie. <clears throat> La mia esperienza vuole essere... Köszönöm szépen. Egy kis faluból származom, amely ö, sokszínű kultúrával rendelkezik. Erről a tapasztalatról szeretnék beszámolni. Az 50-es években nagyon sok művész élt ezen a területen, és gazdagította a város történelmét, kultúráját. Amikor megkezdtem munkámat ebben a kisvárosban, saját városomban, akkor rájöttem arra, hogy a helyi örökség, kulturális örökséget ki lehet terjeszteni, bővíteni lehet. A 70-es években jártam Brüsszelben, egy ifjúsági központban, és láttuk, hogy az Európai Unió mennyire elkötelezett a kultúra fölkerelása mellett, és úgy gondoltuk, hogy mindenképpen tenni kell valamit. Nagyon nagy lehet ott az, hogy kapcsolódhattam a fesztivál munkájához. Ez kemény munkát jelentett azért, mert egy kis helyhatóság önkormányzat számára rendkívül nehéz, nehéz hozzájárulni egy ilyen fesztiválhoz. A fesztivál a fesztivál segítségével mint egy 40 kilométerre délre Rómától olyan hangokat, olyan énekeket hallhattak az emberek, amely eddig elképzelhetetlen volt. Ez a helyi kultúrát meghaladta. Egy kulturális asszisztens számára rendkívül nehéz meggyőzni a helyi hatóságokat, az önkormányzatokat arról, hogy mennyire fontos az, hogy egy nemzetközi fesztivált adjanak otthont három napon keresztül, és fontos eseményeknek legyenek látogatói, illetve gazdái. Egy kiegészítő projektet is létrehoztam, ez egy zenei projekt, amely medit- a földközi tenger térségéből összefogta a zenészeket, és ezzel is gazdagította a helyi tapasztalatot. Ez a különböző zenészekkel tehát együtt dolgoztunk. Megnéztük a a, hogy milyen zenei hagyományok vannak Európában, illetve a kórusokkal is együttműködtünk, és évente a fesztivál keretében egy, egy műhely munkátnak adtunk otthont. egy 50 hangszer alkalmaztunk, és minden évben külön programot hoztunk létre. egy isztriai csoport, vannak helyi zenészek, akik mind-mind teret kapnak, fölléphetnek a színpadon, és együtt zenélhetnek. Ez gazdagítja a helyi kultúrát, és a helyi zenészek számára is egy gazdag kulturális tapasztalat fontos a fejlődésükhöz is. És végül az Európai Uniós támogatás fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. Nagyon keményen dolgozunk helyi szinten, és megpróbáljuk ezt a fesztivált föntartani. Ez rendkívül bonyolult. Forrásokat kellett létrehoznunk, illetve előállítanunk az önkormányzattól, a régiótól kellett kapnunk forrásokat, de itt bizony egy elég bonyolult folyamaton kellett átvergődnünk, és ez rendkívül nehéz volt azért, mert egy hosszú távú programozásra volt szükség az esemény kapcsán. Nagyon fontos tehát az Európai Uniós támogatás. Köszönöm. It was very nice to listen to you. It was good... Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy meghallgathattuk önöket. Nagyon jó ötlet volt önöket meghívni, nem csak azért, mert beszédeket tartottak, hanem azért is, mert szerencsénk volt meghallgatni a két zenei előadást. Köszönöm szépen a kulturális örökség megőrzéséért kifejtett erőfeszítéseiket. Nagyon fontos ez az együttműködés, és tudom, hogy milyen sokat jelent ez az Európai Unióban élő, különböző területeken élő embereknek. Nagyon jó példáját nyújtották annak, hogy milyen módon lehet ezt megvalósítani, és megérdemelnek minden lehetséges támogatást most megadnám a lehetőséget a hozzászólásokra. Louis, majd, majd Koszta asszony következik. Köszönöm szépen mindenkinek, aki a Szete Szóis, Szete Luás nevében fellépett és hozzászólt. Talán nem tudják, hogy honnan származik ez a hét nap, hét hold elnevezés. Ez José Saramago egyik regényének a neve, és a két főszereplő, a két főszereplő személyiség neve ez a bizonyos hét nap és hét hold. Ez a regény adta az elnevezését a fesztiválnak. Az egyik szereplő nappal tevékeny, él, a másik pedig éjjel, és ez tulajdonképpen egy ilyen régi, sok száz évvel ezelőtti szerelmi kapcsolatról szóló legény, regény. Azt a különbséget mutatja meg, amely az emberek között természetesen is létezik, hiszen aki éjszaka él, az egész másképpen látja a világot, mint aki nappal él. Azt hiszem, hogy az európai helyzetre is nagyon igaz ez, hiszen nagyon sok szempontból megosztott is volt Európa, másodszor, is, másodszor pedig nagyon sok különbség létezik az európai népek országok között és egyik sem rosszabb a másiknál. Azt hiszem, hogy ez a gondolat fontos a válságból való kilábalás szempontjából is. A kultúra ugyanúgy nagyon fontos, hiszen fontos, hogy a gazdasági szempontokon kívül a kultúrát is segítségül hívjuk, így és hogy a kultúra segítségével is megpróbáljuk leküzdeni az európai országok között létező különbségeket. Ez fontos például a szervezetbűnözés elleni küzdelem, a korrupció elleni küzdelem szempontjából is. Az embereknek tudniuk kell arról, hogy ezek a lehetőségek léteznek, ez, különösen ez a két említett bűncselekmény nagyon fontos eh, annak eh, biztosítására, hogy demokratikus társadalmak alakuljanak ki mindenhol. Izraelből is szóltak eh, hozzá, az arab tavasz országait sem szabad elfelejteni, őket is bele kéne esetleg vonni a fesztiválba, őket is meg lehet talán hívni ide. A politikai diplomácia ilyen formája nagyon fontos lenne a stabilitás kialakításához, hiszen ez nem csak Európa egészére, hanem különösen az dél-európai országokra igaz ne gondoljuk azt, hogy a földközi tengernél véget ér Európa, és azon túl már csak egy fekete lyuk létezik. Nem, nagyon fontos, hogy Észak-Afrikával is jó együttműködés, jó kapcsolatokat alakítsunk ki. És különösen az, ezzel kapcsolatban különösen a dél-európai országok bevonása fontos. Milyen jogi kapcsolatok lennének itt legokosabbak. Például, hogy olyan regisztrációs rendszereket alakíthassunk ki, akik, amelyek eredményeképpen ezekből az országokból is megérkezhetnének, illetve részt vehetnének művészek a fesztiválon. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha e, ezt a kérdést összekapcsolnánk egy kicsit a szervezet bűnözéssel foglalkozó albizottság munkájával, hogy a, az ilyen jellegű kulturális tevékenységek hogy tudnak hozzájárulni az ő munkájukhoz. A pénzbevételekkel kapcsolatban, amelyek a szervezet bűnözésbe folynak be, ezekkel kapcsolatos társadalmi vagy kulturális tevékenység céljára is lehetne egy európai alapítványt felállítani, és a, illetve a szervezet, szervezet bűnözés elleni harc során befolyt pénzeket egy olyan alapítványba gyűjteni, amelyből például a az ilyesfajta kulturális kezdeményezéseket lehetne támogatni. Ez is egy nagyon jó kultúrpolitikai kezdeményezés lenne. Még megemlíteném az Ulysses projektet, amelyel én különösen sokat ö, foglalkoztam. Ez egy olyan projekt, amely abból indul ki, hogy a válságból való kilábalás útját a párbeszédben és az innovációban kell keresni három nagy e, európai ember van, e, filozófusok, e, egy kordobai arab filozófust említenék itt, és egy e, ezek, ezeknek a dolgoknak a segítségével is elősegíthetjük a kulturális együttműködést. Interessantissima audizione, poi un'audizione che non è... Costa asszony, igen, köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes meghallgatást. Nem csak a szóbeli hozzászólások voltak lenyűgözőek, hanem az énekük is, és ez nagyon jól mutatja, hogy milyen erőfeszítéseket tette, tesznek. Olyan nyelvekről beszélünk, amelyek beszéltünk korábban, amelyek esetleg a kihalásnak vannak, kihalás veszélynek vannak kitéve, és most pedig a földközi tenger ősi zenei formáit hallgathattuk, mint a szardiniai zenét vagy a flamenkót. Szeretnék gratulálni önöknek az elmúlt 20 esztendőhöz, az alapítások óta eltelt időszakhoz, és ahogyan elmondták, sok országot fölkarol a szervezetük munkája. Nagyon érdekes volt meghallgatni ezeket a művészeket, a helyi gyökerekhez való visszatérést, a kulturális szervezetek munkájának a beszámolóját. Azt hiszem, hogy rendkívül fontos munkát végeznek, és fontos itt a csapatmunka. Én vagyok a jelentéstevője egy olyan Európai Uniós többéves programnak, ami a kulturális sokszínűséget próbálja fölkarolni Európában, és továbbra is védelmet nyújtunk ennek a, a fesztiválnak, illetve próbáljuk támogatni azt. Nagyon is támogatjuk az új munkákat, az új szerzés, szerzeményeket, illetve a művészek mobilitását és munkáját, legyen szó akár ősi zenéi formákról, vagy modern zenéről. Egyetértek azzal, amit Tavares úr mondott, és azzal is, ahogyan mondta, A földközi tenger térségét ismét olyan térségé kell alakítani, ahol nem összetűzésekre kerül sor, hanem találkozásokra, kulturális eszmecserére, és azt hiszem, hogy ez nagy mértékben hozzájárulhat, értékekkel gazdagíthatja a jelen Európáját. Rómából származom, tehát ismerem az egyik térséget, amelyről beszélt. Beszéltünk itt a finanszírozásról, megpróbáltak-e régiók közötti projekteket létrehozni európai kulturális alapok segítségével, vagy pedig esetleg a strukturális alapok, elnézést, a szociális alapok segítségével, hiszen ez azt hiszem, hogy némi lehetőségekkel szolgálna önöknek. A nemi esélyegyenlőséggel is foglalkozunk, és ezért nagyon odafigyelünk az arab világban a nők helyzetére, Észak-Afrikára gondolok például, illetve a földközi tenger más térségeire. És ezzel ismét kapcsolódnék ahhoz, amit Tavares úr elmondott. Vannak kétoldalú megállapodásaink, amelyek megfelelő finanszírozást kapnak a földközi tenger másik oldalának országaival. Itt a demokráciát próbáljuk fölkarolni. Nagyon fontosnak tartjuk a kultúra támogatását is. Azt javasoltuk, hogy a női művészek mobilitásának megakadályozását valahogy vissza kell szorítani, tehát az ő mobilitásukat támogatni kell, segíteni kell. Ezzel több lehetőséget biztosítanánk számunkra. Nekünk pedig elő kell teremteni ezt a finanszírozást. Azt hiszem, hogy nagyon sokan szeretnék a kultúrát olyan eszközként felhasználni, amely a világ más tájaival való kapcsolatainkat erősíti. A kultúrának a finanszírozását nem szabad visszaszorítani még a válság idején sem. Köszönöm, Kújó úr, következik. Jó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni a vendégeknek a részvételt, hiszen Elmagyarázták nekünk, legalábbis röviden, hogy milyen szellem kellene, hogy áthasson bennünket is. Ma délután az írsoros elnökség képviselőivel fogunk találkozni, és az ő céljaikat is meghallgatjuk a kultúrát illetően. az ambiciósabb stratégiák mellett ö, olyan dolgokkal is kellene foglalkoznunk, mint amit ma reggel hallottunk, hiszen ez a válasz a kérdésünkre, hogy a kezdeményezéseket támogassuk. Mi már egy idő óta ö, azt ösztönöztük, hogy az ilyen fajta programoknak ö, ö, a gazdasági elismerését is hangsúlyozzuk ugyanis az Európai Uniónak fel kell használni ezt a tapasztalatot. Lehet, hogy nem ez a szakbizottság a helye, ahol ezt a felvetést ismertetni kell, hanem a gazdasági szakbizottságban. Hiszen vannak mindezek az ambiciózus stratégiák, és tudjuk, hogy mi történik a több éves pénzügyi keret tárgyalásai során, de fontos, hogy Európát ilyen módon is értelmezzük. A földközi tengeri országokon keresztül, hiszen ők is válságot élnek meg, Épp ezért a politikai erőfeszítéseink központi részét kell, hogy képezzék az ilyenfajta programok. Tehát a kulturális biztossal meg kell értetni, hogy mennyire fontosak ezek a kulturális események. Tehát a kultúra az nem csak a kulturális szakbizottságnak a hatáskörébe tartozik. Tehát Barozó bizottsági elnök úrral meg kell értetni, hogy az ilyenfajta kezdeményezéseket támogatni. Épp ezért a kollégáknak ez a kezdeményezése nagyon fontos, hiszen fontos megérteni, hogy milyen fajta eszközök vannak arra, hogy Európa szerepét megismertessük és megértessük, megerősítsük. Köszönöm. Most akkor a bizottságot szeretném eh, megkérdezni, hogy akarnak-e hozzászólni? Nem. Jó, de az igazgató még szeretne hozzászólni. A kulturális sokféleség eh, megismertetése eh, érdekében portugálul fogok felszólalni. Nagyon érdekes vita, épp ezért szeretnék röviden válaszolni a kérdésekre. A fesztiválunk benyújtotta a kérelmét a finanszírozásra, és nagyon, még nem tudjuk, hogy a fesztivál kap-e támogatást, vagy sem, vagy milyen mértékűt kap. És Mindenképpen szeretnénk párbeszédet folytatni, illetve a földközi tenger térségének országaival szoros kapcsolatot tartani, és azt is tudni kell, hogy vannak olyan országok, amelyek szintén részt vettek ebben a fesztiválban. Bizonyos programoknak hála azt reméljük, hogy a költségvetésünk mintegy 15%-át a az Európai Unió térségein kívüli területekre tudjuk központosítani. Gondolok itt Észak-Afrika országaira. A fesztivál megrendezésre került már eddig is, Marokkóban, illetve Izraelben, az Anna Lind Alapítvány segítségével, amely egy európai alapítvány, és nagy mértékben segítheti munkánkat, azonban nem tudjuk, hogy továbbra is számíthatunk-e erre az anyagi támogatásra. Egy híres marokkói festő ellátogatott egy izraeli faluba, és ezt, a, ezt segítettük annak ellenére, hogy vízum problémák merültek föl a diplomáciai kapcsolatok miatt, a két ország között a diplomáciai kapcsolatok miatt, és végül el tudott látogatni ez a festő Izraelbe. Ezt csak azért említem, hogy lássák, hogy milyen nehézségekkel kell megküzdenünk, hiszen a jogszabályok nem feltétlenül nyújtanak védelmet a művészeknek, illetve a művészeti alkotások mobilitásának sem. Ezen kívül egy kórust is létrehoztunk, illetve vendégül láttunk, Tunéziából, Algériából származtak a tagjai ennek a kórusnak. És olyan művészek is voltak ebben a kórusban, akik részt vettek a tunéziai forradalomban. Nagyon fontos tehát ez a kulturális tevékenység, és számítunk Európa támogatására. Azért vagyunk itt, hogy a munkánk arról beszámoljunk, hogy bemutassuk, mit csinálunk, és azt kérjük önöktől, hogy segítsenek abban, hogy tovább fejleszthessük munkánkat. Köszönetet szeretnék mondani az Európai Bizottságnak is azért, hogy itt van, és meghallgatnak bennünket. És az Európai Uniós alapítványokból való részesedésre beadtuk a kérelmeinket. Ez a fesztivál olyan, amely amely keretében fontos lenne, hogy a művészek vízumhoz való hozzájutását segítsük, ugye erről beszélt Tavares úr is, ez nagyon-nagyon fontos segítség lenne, hiszen néha teljes jogi keret nélkül kell biztosítanunk az utazást, és nagyon sokszor méltatlan helyzetbe kerülnek a művészek utazásaik során a földközi tenger térségében. Tehát Tavares úr gondolata kiváló ötlet, az Annalint alapítványnak hála a fesztiválnak lesz egy új szekciója áprilisban Tunéziában, azonban rendkívüli nehézségekbe ötközünk arra, abban a tekintetben, hogy valamilyen minimális finanszírozást kapjunk az arab világtól. Ez az arab világ egyáltalán nem ismeri a finanszírozási támogatási kultúrát. Tehát nagyon megnehezíti ez a munkánkat. Természetesen ismerjük a kétoldali megállapodásokat, erről beszélt Szilvia Kosta is. Nagyon hasznos lenne számunkra az, hogyha ezekből a megállapodásokból mi is előnyt kovácsolhatnánk. És ahogyan elmondtam a vita során, a déli partvidék felé való nyitás gazdasági előnyöket is hozna. Egy óriási piacsal kell számolnunk, amely gazdasági szinten rendkívül fontos, de fontos a kultúra szempontjából is. A kultúra tehát egy új piacot nyithat meg az arab világ felé, és az arab világ felől megvan a hajlandóság és a kíváncsiság arra, hogy az európai kultúrát megismerjék, azonban nagyon alacsony a tevékenységi szint, nagyon kevés lépést tesznek ennek érdekében. Az Európai Bizottság nagyon fontos tárgyalófél a földközi tenger térségében. Mi egy olyan hálózattal rendelkezünk, amely támogatja ezeket a művészeket, ez is rendkívül fontos hiszen bizonyos körülmények között lehetetlen lenne finanszírozást biztosítani, a, illetve megszervezni ezeket a, ezt a fesztivált támogatás nélkül. Rosé Saramago, Daria Ford, illetve a más művészek mind hozzájárulnak ehhez a fesztiválhoz, és nagyon reméljük, hogy a bizottság és a parlament segítségével tovább folytathatjuk majd a munkánkat akkor is, hogyha Spanyolországban, Portugáliában, Görögországban és Olaszországban nagy nehézségekkel kell számolni, akkor sem fogjuk magára hagyni ezt a rendkívül értékes örökséget, amelyet mintegy két évtized alatt hoztunk létre. Reméljük tehát, hogy ez a fesztivál továbbra is egy fontos esemény lehet a földközi tenger két partvidékén, és azt szeretnénk, hogy ez a fesztivál továbbra is valóság maradjon. Ez a célunk, a, hogy a különböző kultúrák között, az izraeli és arab kultúra között például párbeszédet biztosítsunk. Köszönöm szépen. Talán tisztáznom kéne a mi szerepünket mindebben. Mi a kultúrával kapcsolatos költségvetésen gondozunk, a többéves pénzügyi eret kereté, keret keretében a tanácssal erről tárgyalunk, és tudjuk, hogy most a nettó befizetők szeretnék csökkenteni a tanácsban a, a költségvetést, mi pedig különösen a kultúra és az oktatás területen szeretnénk emelni azt Cameron úr és a kormánya hozzáállását figyelembe véve nagyon nehéz lesz ez a feladat, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi lesz a tárgyalások kimenetele. A Kulturális Bizottság az önök kéréséről most itt nem tud dönteni, hanem a bizottság teszi azt, és ennek, e, e, ehhez e, a kérdésnek, kérdésnek különböző követelményeknek kell megfelelnie. Mi tudjuk tehát támogatni az önök kérését, de nem fogunk róla dönteni. Ezt csak azért mondom, hogy világos legyen önök számára is, hogy nem mi vagyunk a döntéshozók ebben a kérdésben. Mi megpróbáljuk a költségvetési forrásokat növelni, és ezzel önöknek is lehetőséget adni arra, hogy részesüljenek a forrásokból. elnézést, de kérem, hogy nagyon röviden szóljon, mert a koordinátorok, ülé, koordinátorok ülését meg kell ejtenünk nem sokára. Igen, nagyon sajnálom, hogy a bizottság nem szólt a vitához, hiszen arra utalva, amelyet pont Trüppel asszony most elmondott, el tudom mondani, hogy én a főigazgatósággal már beszéltem a vízum problémákról, hiszen az önök feladata az, hogy kezdeményezést tegyenek ezen a téren hiszen hogyha önök elmondják, hogy a művészeknek nagy, művészek nagyon nagy problémákba ütköznek a vízum megszerzése terén, és hogyha beszélnek a hommal, illetve a Relex főigazgatósággal, amelyek ezért felelősek, akkor, akkor ezen lehet segíteni. Én szeretném ezért, hogyha önök legalább annyit mondanának, hogy igen, megpróbálják ezt megtenni. Aztán a Libe Bizottsággal persze beszélhetek arról, hogy a művészek számára könnyítsek meg a vízum megszerzését. Nos, mi már végzünk ezzel kapcsolatban munkát a kollégákkal, próbáljuk a főpolitikai irányba is belevenni ezeket a kérdéseket. Tehát már megtettük ezt a lépést, ismerjük ezt a problémát, és az okait is ismerjük, amelyek nagyon bonyolultak, és ez a változtatásokat nehézé teszi. Nos, tehát, mint mondtam, tudatában vannak, vagyunk ennek, és tartunk ezekkel kapcsolatban üléseket a kollégákkal, de ez a folyamat hosszú és nem könnyű. Elnök, nem, elnézést kérek, most már le kell zárnunk ezt a témát értettük, hogy mit akar mondani, és érdekel is bennünket ez a dolog, és majd foglalkozunk vele. De most el kell kezdeni a koordinátorok ülését, különben nem lesz elég idő rá. Tehát aki nem vesz részt a koordinátorok ülésén, az kérem menjen el.